Colleagues, we better, we better get going. Kedves kollégák, jobb lenne, jobban tennénk, hogyha folytatnánk a munkát. Még sok minden áll előttünk. Üdvözöljük kolléganőnket, járók a Líviát, aki a roma kérdésről fog beszámolni nekünk, nem első alkalommal teszi ezt. Ezt a napirendi pontot beiktattuk a mai ülésünkbe, és a London School of Economics néhány hónappal ezelőtt kidolgozott egy tanulmányt azon intézkedésekről, amivel elősegíthető a Európai Uniós roma állampolgárok helyzetének javítása az egész Unióban. Egy félidős jelentést készült ebből, és ezt november 15-éig kell befejezni, és ehhez ez a szakértői csoport a mi véleményünket és javaslatainkat is figyelembe kívánja venni. Ezen előadás után amit a London School of Economics részéről fogunk meghallani. Meghalljuk a mi jelentéskészítőnk a Líviának a beszámolóját. Ő már lefolytatott egy első véleménycserét a munkadokumentummal kapcsolatban. Engedjék meg, hogy végül emlékeztessem önöket, hogy eljárási szempontból még mindig várunk az elnökök konferenciájának engedélyére ahhoz, hogy a jelentést a plenáris elé vihessük. Ez az engedély az elkövetkezendő elnöki konferencia alkalmával kerül majd megadásra. Akkor most az első tájékoztatót halljuk meg a londoni School of Economics Londoni Közgazdaságtudományi Egyetem részéről. Okay, we're having two turns. You take the floor. You're most welcome, the representative of the London School of Economics. Tehát akkor üdvözöljük Önt a London School of Economics nevében öröm számomra, hogy beszámolhatok a félidős jelentésről, ami felmérte az Európai Unióban élő Európai Uniós állam, roma állampolgárok helyzetét. másik ö, tagunk, Roberta Benini itt ül mellettem, ő is része ennek a munkának a Bolonyai Intézetből és másik kolléganőnk viszont sajnos nem tud itt lenni Londonból. Brüsszelből is van egy szakértőnk, aki jogi szakértő, és 12 szakértő vesz még részt ebben a munkában a különböző tagállamokban, ahol készül ez a jelentés, amelyek bevonásával készül ez a jelentés. Két részből áll a tanulmány. Körülbelül 10 perces lesz az első tájékoztatom, minél rövidebbre igyekszem ezt fogni, majd pedig Roberta Benini fogja az ajánlásokat és a tanulmánynak a következtetéseit ismertetni. Ez egy félidős tanulmány, és nagyon örülünk annak, hogy ez itt megvitatásra kerül, és várjuk az önök javaslatait, észrevételeit is, hogy aztán ebből majd összeálljon egy végleges jelentés. Összesen 12 ország van, amelyre kiterjed a tanulmány, ebből hat, Ném- Franciaország, Németország, Görögország, Olaszország, Spanyolország és Egyesült Királyság a hat régi tagállamás, Bulgária, Bulgária, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia, pedig a hat új tagállam. Az egyes országjelentések külön kerültek eddig beterjesztésre, ezeket úgy tudom még nem kapták meg, de az elkövetkezendő napokban meg fogják kapni és ezek rámutatnak arra, hogy az országjelentések is még csak vázlatformában állnak rendelkezésre, ezeken is van még mit javítani. Tehát az előadás négy részre tagozódik. Az első a bevezető, ami a politikai környezetet határozza meg. A második rész az egy politikai elemzést tartalmaz, azokra a területekre, mint az oktatás és a foglalkoztatás összpontosít, valamint az egyik, e, úgy tűnik, hogy ez az egyik legfontosabb a szociális befogadás e, tekintetében, illetve a romák helyzetének javítása szempontjából a lakhatás és lakáskérdésekkel is fog foglalkozni a jelentés. Természetesen nagyon fontos, hogy ezek a területek mindegymással összefüggnek, és hatékony politika csak egy olyan integrált politika lehet, ami mindezen területeket felöleli, és megfelelő kapcsolatot biztosít. A hármas rész, harmadik része a tanulmánynak a jogi eszközöket elemzi, amelyek a Lisszaboni szerződés követő időszakban állnak rendelkezésre. Erről is kívánunk majd néhány szót mondani. A négyes, negyedik rész pedig valószínűleg a leglényegesebb rész, ami a politikai ajánlásokat fogalmazza meg. Tehát, mint valamennyien bizonyára tudják, a roma lakosság az Európai Unióban nagyon különböző, rendkívül nehéz eh, lenne egységes eh, megoldásokat vagy egységes stratégiát javasolni a problémák megoldására, mert vannak különböző jellemzői a különböző országokban élő roma csoportoknak. Vannak országok, ahol nagyon nagy mértékben kirekesztettek szociális tekintetben, más országokban viszont sokkal integráltabban élnek. A közös nevező az az, hogy a legtöbbségük szociális szempontból kirekesztett, szegény, munkanélküli vagy nem rendszeresen foglalkoztatott és alacsony iskolázottságú a roma lakossága az körülbelül 10-12 millió főt tesz ki, de egy olyan közepes országban, mint Görögországban vagy Magyarország, ez nagyon jelentős. Közép- és Kelet-Európában koncentrálódnak elsősorban, bár jelentős a létszámok Spanyolországban is. A romák helyzete nagyon sokat romlott, amikor Kelet-Európában a tervgazdaságot átstruktúrálták. A roma lakosság ebben a ezekben az országokban, társadalmakban még jobban marginalizálódott. Ezért fontos, hogy az Európai Uniónak legyen egy koherens, átfogó stratégiája, hogy az európai társadalomba integrálja a romákat is az oktatási és a foglalkoztatás segítségével. Sok esetben a foglalkoztatási ráta és az iskolázottsági szintjük rendkívül alacsony. Ez nem csak őnekik fontos, hanem Európa számára is, hogy a Világbank a közelmúltban ezt kimutatta, hogy milyen gazdasági hatásai vannak annak, hogyha a romákat kirekesztett helyzetben tartják ezek az országok. Tehát a tanulmány, amelyre vállalkoztunk a kollégáinkkal együtt, 12 ország jelentésre épül, mint ezt már említettem, de ma ennek a szintézisét próbáljuk előterjeszteni, ami egy összefoglalója ezeknek az ország jelentéseknek. Egy politikai vákum van itt, nagyon sok politikai erőfeszítés már történt az elmúlt években különböző szinteken az Európai Unión belül, és más intézmények is ebben részt vettek. Legkülönbözőbb intézmények foglalkoztak a roma kérdéssel. Elsősorban természetesen az Európai Uniós intézmények, ideértve a parlamentet is, a tanács, a bizottság, a ö, szociális ö, foglalkoztatási politikák és az alapjogi, alapjogokért felelős ügynökség is különösen, hogy a Lisszaboni szerződéssel az alapjogok még nagyobb teret és fontosságot kaptak. Ugyancsak fontos a diszkrimináció tilalma, ami ebben az esetben egy nagyon is pertinens kérdés. Az ügynökség már több kitűnő jelentést készített konkrét, specifikus kérdések kapcsolatban és az bizottság is, és a parlament is már készített korábban is jelentéseket. Az Európa Tanács is érintett ebben, különösen a rasszizmus és a tolerancia val foglalkozó bizottság kerületén, és különböző nagyon fontos hálózatok is kialakultak, melyek különböző nemzeti és nemzetközi szervezeteket fognak össze, illetve magukat, a romákat is bekapcsolták van az Európai Platforma Roma Integrációért, amit az Európai Bizottság is fogott, volt Európai Roma Csúcs találkozó is, az EU Roma hálózata arra törekszik, hogy az Európai Szociális Alap a lehetőleg hatékonyabbá tegye, és az Európai Roma Koalícióval együtt, ami a civil szervezeteknek a hálózata, ezt jobban használják föl. Együtt dolgoznak a Világbankkal és más intézményekkel ebben a 12 országban, amelyekben nagyon jelentős a roma lakosság aránya és ez is elég nagy befolyással van arra, hogy milyen politikák kerülnek kifejlesztésre ezen országokban. A jelentésnek a célja, hogy ezeket az ismeretanyagokat összefogja, illetve az ország tanulmányokból levonjon újabb ismereteket. A különböző országokban fontos, hogy fel tudjuk mérni azt, hogy mi az, amit az európai intézmények tehetnek a Lisszabon szerződést követő időszakban, illetve hogy a jó gyakorlatot terjesszük el új innovatív megoldásokkal oly módon, hogy elérjük a végső célt, a romák, roma lakosság helyzetének javítását Európában. Felismerve azt is, hogy a roma lakosság megoszlása tagállamok között és tagállamokon belül is egyenetlen, és regionálisan is eltérő a koncentráltságok. Fontos a területi eloszlása ennek a lakosságnak. Egyes tagállamokban nagyon magas a roma lakosság aránya egyes területekben. Van, ahol 5 és 7 százalék között van, de például Spanyolországban is van nagyon magas arányú a roma állampolgárok aránya, viszont ők koncentráltan vannak egyes területeken, Dél-Spanyolország területén, illetve Spanyolország nyugati részén. A jogi keret a országokon belül ugyanakkor eléggé eltérő, több ország elismeri a romákat, mint etnikai kisebbséget, vagy vannak olyan törvények, amelyek kifejezetten a romákra, mint kisebbségekre, kisebbségre utalnak. Ez az eset Németország, Lengyelország, Magyarország, Szlovákia esetében. Spanyolországban olyan jogszabályok vannak, amik a, szo- a szociális befogadásra törekszenek. Magyarország 13 etnikai kisebbséget ismer el, köztük a romákat is. Lengyelország a romákat etnikai kisebbségnek ismeri el már alkotmányában is. Tehát különböző megközelítések vannak a roma kérdés vonatkozásában. Ez nagyon fontos, mert a, az elismerése a romáknak, mint etnikai kisebbségnek segíti a ö, megfelelő politikák kialakítását, amivel aztán javítható a helyzetük. A különböző jogi keretek mellett az egyes országoknak különböző kereteik is vannak, amik nemzeti szinten eltérők, és látni kell, hogy az intézményi keretek is, és a kapacitások is meglehetősen eltérőek államonként, nem csak országok között, de még országokon belül és egy különböző kormányok idején is. Az intézményeket alapvetően a kondicionalitás, a csatlakozási időszak kondicionalitása határozta meg, ami nek követelmény volt az, hogy a tagállamok bizonyítsák, hogy a kisebbségeket védik, illetve tiszteletben tartják. Ennek eredményeként egyes új tagállamokban az intézményi politikai keret, a hivatalos keret sokkal jobban kidolgozott, mint a régi tagállamokban. A gyakorlatba való átültetésnél mutatkoznak azonban a hiányosságok. Nagyon sok olyan politikai program van, amelyek hatásokban meglehetősen csekélyek. A politikai kialakítása megtörtént, és az európai intézmények támogatásával továbbfejlődik. Fontos rámutatni arra, hogy a jelenlegi intézményei keret több országban a tárcaközi bizottságok foglalkoznak a roma politika koordinálásával. Ezen politikákat éri kritika az az, hogy gyakran nem történik semmi a megvalósítás területén, illetve a koordinációnak a hatása sok országban rendkívül gyenge. Például a Cseh köztársaságban van egy roma ügyi hivatal, Görögországban van egy tárcaközi hivatal, Magyarországon van egy roma integrációs tanács, Szlovákiában pedig egy teljhatalmú roma közösségekkel foglalkozó hivatal végezetül, Spanyolországban pedig egy koordinációs testület, ami állami roma tanács nevet viseli. A felelősségi körök is különbözőek, és a különböző minisztériumoknál találhatóak meg, például a Bulgáriában a Szociális Védelmi és Munkahogyi Minisztérium, Lengyelországban a regionális és etnikai kisebbségek hivatala felelős. Romániában nemzeti ügynökség van. Ez az egyetlen ország, ahol egy külön ügynökség van a roma ügyekre. Az állami berendezkedés is azt mutatja, hogy vannak országok, amelyek országos politikát alkalmaznak, mások pedig decentralizált politikát helyi szinten és a nemzeti szint alatti szinteken fontosak például Németországban, ahol szövetségi állami rendszer van, Spanyolországban, ahol önálló tartományok vannak. És a specifikus politikai területekkel szeretnék most foglalkozni, mint például a foglalkoztatás és az oktatás, mielőtt ezt befejezném. Az oktatás alapvetően fontos, hogy elősegítse a szociális befogadását a romáknak. A kimaradás az oktatásból az azt jelenti, hogy tovább marginalizálódnak, és a politikai eszközök is nagyon fontosak, amiket azonban nagyon gyakran nem hatékonyan valósítanak meg a helyi adminisztratív iskoláztatási kapacitásokat fejleszteni kell, és még fontosabb az, hogy az európai ö, támogatások azok célzottan eljussanak ahhoz, hogy a gyerekek már korai ö, fiatal kortól részt vegyenek az iskola rendszerben, és ne maradjanak ki az iskolákból. Ez az alapja annak, hogy a fiatal romák a munkaerőpiacon meg tudjanak jelenni, és hogy megtörjük azt az ördögi kört, amiben vannak. Az oktatás valamennyi szintjén alacsony a részvételük, és ez a legtöbb országban hátrányt jelent a munkaerőpiacon. Spanyolország az egyetlen kivétel, ahol nagyon jó példák vannak az integrációra már az iskola előtti, illetve az általános iskolai oktatásban is. Ezzel majd kolléganőm fog foglalkozni. countries have the different um a különböző stratégiákkal rendelkeznek az egyes országok, ezt láthatják önök is az országtanulmányokból, és hogyha érdekli önöket, akkor ezt részletesen is megnézhetik. De összességében azt lehet mondani, hogy nagyon különböző eszközök és intézkedések születtek az Unióban, és a probléma az az, hogy ezek közül mindig csak néhányat alkalmaznak. Hogyha az összes országot vizsgáljuk, akkor azt tapasztaljuk, hogy nagyon széles körűek az intézkedések és a kezdeményezések. És ezeket lehetne, illetve kellene európai szintre emelni, különböző politikai ismeretek kapcsán, illetve átadással. Az első a hozzáférés, tehát a gyerekeknek hozzá kell férniük az oktatási rendszerhez, és kell, hogy legyenek ösztönzők is, amik azt segítik, hogy bent maradjanak az iskola rendszerben. Másik fontos eleme ennek a politikának, hogy az oktatás minőségét is javítani kell. Nagyon fontos, hogy az oktatási rendszer a specifikus igényeinek megfeleljen a és illeszkedjen a roma gyerekek igényeihez. Fontos megnézni, hogy mely országokban milyen megoldások vannak, és vannak, ahol ö, mediátorok, közvetítők ö, tartják a kapcsolatot az iskola és a szülők között, az óvodai oktatás, iskolai oktatás területén, és fontos még az anyagi ösztönző is egyes országokban, sikeresen alkalmazták ezeket, hogy annak érdekében, hogy a, gyere, hogy a gyerekeket ténylegesen elküldjék a családok az iskolába. További ö, szakképzést is szükséges ehhez a tanároknak, hogy az iskolák ne legyenek elkülönítettek és szegregáltak. Range. Szóval körű eszköztár rendelkezésre. De Miért gyenge mégis a rendszer? Azért, mert a politikák alkalmazása, végrehajtása gyenge. Nem megfelelő az intézményközi koordináció, az adminisztratív kapacitás korlátozott a helyi szinten, és nem megfelelőek a kötelezettségvállalások a különböző irányítási szinteken. Nem megfelelő és rövid távú a finanszírozás, gyakran, amikor a projekt lejár, akkor már beszüntetik a finanszírozást, és a nyomon követés, az értékelés is gyakran elmarad. Hogyha nincs monitoring, akkor nem tudjuk, hogy mi történt, hogy a politika mennyire volt sikeres. Ez volt az egyik nehézségünk, amikor a tanulmány konklúzióit készítettük, senki sem pontosan tudja, hogy mi történik, és hogy mennyire hatékonyak ezek a kezdeményezések. Sokkal többet kell tenni ezen a területen a legjobb politikáknak a tervezése érdekében. Szakértői véleményekre támaszkodhatunk, de minőségi számokban kifejezett adatok nem nagyon állnak rendelkezésre a hatástanulmányok hiánya ellenére az esettanulmányok relatív sikert jeleznek a következő területeken. Iskola előkészítő osztályok indítása, a roma gyerekek integrálása az oktatási rendszerbe, nagyon nehezen valósul meg a marginalizáltságuk miatt, és nagyon fontosak ezért az iskola előkészítő osztályok. Úgynevezett második esély programok indítása a lemorzsolódott, az iskolából kimaradt gyerekek esetében fiatal gyerekek diszkrimináció miatt, vagy pénzügyi nehézségek miatt gyakran otthagyják az iskolát, mert szegények a családjaik. Pénzügyi ösztönzők az iskoláztatáshoz. Egyes országokban a tapasztalatok megvannak, érdemes erről vitát folytatni. a különböző eh, nyilvántartási kártyák eh, is eh, fontosak lehetnek, illetve a tanítói programok. Most a foglalkoztatási szakpolitikai eszköztárból merítenék. Egy csomó eszközt kipróbáltak a kormányok, de ezeknek a, ezek nagyon szétszórtan jelentkeznek, és nem tesznek ki nagy mennyiséget. Ezek között találjuk a közvetlen munkahelyteremtést, az aktív munkaerő piaci politikákat, a szakképzést, és szerintünk nagyon fontos lenne a, a, a romák elleni munkaerőpiaci diszkrimináció miatt a, a, az ön foglalkoztatás, vállalkozás, szövetkezet alapítás segítése. Nagyon gyakran az informális, a szürke gazdaságban vállalkoznak csak a romák, ami problémás. Jó lenne, hogyha a hivatalos vállalkozói szférában is megjelenhetnének. Mezőgazdasági programok, az emberek földhöz juthassanak, illetve támogatása helyi gazdasági fejlesztésnek. nagyon gyakran egyes területeken többszörösen hátrányos helyzet alakul ki, egyfajta gettósodás. Végül pedig a munkaerőközvetítőknél kapacitásépítés nagyon fontos lenne. Végül politikai értékelés a nemzeti roma akció tervek gyakran nem kezelték prioritásképpen a foglalkoztatást, kevés programban volt célzottan megjelölve a roma foglalkoztatás, a képzés gyakran hiányzik a programokból, a közvetlen foglalkoztatási intézkedésekből, túl bonyolult a vállalkozások bejegyzése, Ez az utolsó szlájdom. A foglalkoztatási legjobb gyakorlatokról beszélnék. A spanyolországi Axéder programot sokan ismerik. Különböző városokban specializált segítőközpontok működnek, szakképzéssel, pálya kezdési pályaválasztási tanácsadással több ezer roma vett részt ilyen programokban. Magyarországon az Európai Szociális Alap finanszírozásával hasonló központ jött létre, az integrált megközelítés, az elképzelés, és ez nagyon fontos. Úgy tűnik, hogy bizonyított, hogy ez sikeres tud lenni. Elnök, köszönöm szépen. Én javasoltam, hogy legyen rövid a bevezető, mert csak egy és negyed óránk van az egész vitára, és szeretnénk az előadótól, Járóka Liviától visszajelzést kapni, és természetesen a Libeszak Bizottság tagjai számára is a vitát táplálni. Úgy kérem, hogy a második részét fogják rövidre ennek a bevezető előadásnak. Köszönöm. Thank you indeed. I will try to be very short. Uh, I will do a... Köszönöm szépen, megpróbálok uh, nagyon röviden fogalmazni. Nagyon röviden megpróbálom a fő szakpolitikai ajánlásainkat összefoglalni. Kérem, hogy legyenek tisztában azzal, hogy ez egy első vázlat, tájékoztató jellegű összefoglalás a tanulmányunk konklúziójáról. a struktúrája ezeknek az ajánlásoknak úgy néz ki, hogy négy tömbben foglaltuk össze ajánlásainkat. Az első a megközelítés meghatározása, ez nagyon fontos, mert ez a kiindulási pont. Ennek alapján tudjuk a következetes stratégiát kialakítani. A második fejezet az intézményes aspektus, az intézményes dimenzió, a koordináció javítása érdekében. A harmadik blokk a politikai hatékonyság javítása, Mindez az értékelés, monitorozás módszeréhez kötődik, a negyedik töm pedig a különböző politikai eljárásokat tartalmazza a különböző területeken. Az első blokkban azzal foglalkozunk, hogy milyen megközelítést javaslunk. Olyasmiről van szó, amivel a parlament, a bizottság, az európai intézmények is szeretnének foglalkozni, egy, egy integrált, következetes megközelítésről lenne szó. Kapcsolódásokat találtunk a fő szakpolitikai területekhez, és ezek lényegi fontosságúak a politikák hatékonysága szempontjából. a roma integráció problémájának megoldásához. Az első az oktatási szakpolitika, fontos a roma gyerekek azonos jogon való hozzáférése az oktatáshoz, méghozzá hosszú távon. Olyan oktatáspolitikát kell megvalósítani, ami teljesen hosszú távú stratégiát jelent, ez kell, hogy legyen az első számú prioritás, ugyanis ilyen politikáknak csak közép vagy hosszú távon lehet levonni a mérlegét. A második dolog a gazdasági aspektus, a jövedelem termelés lehetővé teszi ugye a, ez a politika a romák számára, hogy a munkaerőpiacon jelen legyenek. A harmadik szakpolitikai tömb pedig természetesen a szociálpolitikai tömb. A szociálpolitika nagyon sok mindenre vonatkozik, a társadalombiztosítástól a szociális biztonságon, védelmen keresztül, a nemi egyenjogúságig, a, a gyermekgondozásig, a lakhatásig, az időskori ellátásokig az életkörülmények javítása alapvetően. A négy szakpolitikai töm már létezik, hiszen az Európai Bizottság, a parlament már hangsúlyozta ezeknek a fontosságát, és a strukturális politikákban az egyik célként határozták meg, illetve a regionális politikát a regionális politika különösen releváns, hiszen egyfajta horizontális víziót vázol fel, horizontális dimenzióba helyezi az összes szektorális vagy ágazati szakpolitikát gazdasági problémákkal, az oktatáshoz való hozzáféréssel, a kulturális integrációval, a szociális integrációval, az életkörülményekkel is foglalkozni kell. Tehát regionális és helyi politika lehet a speciális dimenziója a roma integráció hatékonyságának, a gazdasági és szociális integrációjuknak. Ezen a grafikonon láthatóak a kapcsolódások, középen található a roma integráció kérdése, a romák társadalomban és gazdaságban való beilleszkedése. Négy fontos szakpolitikai terület van, oktatás, regionális, szociális politika és foglalkoztatási politika. És itt láthatók a kapcsolódások a különböző politikai területek között. Ez persze egy elméleti megközelítés, és a bonyolultság pontosan abban áll, hogy egy olyan stratégiát kell kialakítani, ami az összes szempontot figyelembe veszi még hozzá következetes módon. Megpróbálom rövidíteni. Igen. Szóval... kapacitásépítés, koordináció módszere, oktatás, foglalkoztatás, mindegyik területen alkalmazni kell, jó gyakorlatokat kell figyelembe venni, referencia, benchmarking kell, peer review gyakorlat és információcsere, és kiváló csatorna áll rendelkezésre a tapasztalatok kicserélésére a tagállamok között. Nem csak egyik irányban kell ezt elvégezni, hanem mindkét irányban az az újabb és a régebbi tagállamok között. A másik kritikus aspektus az, hogy azt találtuk, hogy eh, a monitoringnak és az értékelésnek szisztematikusnak kell lennie. Az európai struktúrális alapok szociális alap esetében ez megvan, de nem az összes eh, területen és az összes politikai eh, kategóriában alkalmazzák ezeket. Egyes országokban azt találtuk, hogy a monitoring és az értékelés gyakorlatilag hiányzik. És ez az oka annak, hogy gyengék és nem teljes körűek a politikák, illetve nem hatékonyak azok. A politikák hatástanulmányát is el kell végezni annak érdekében, hogy a kvalitatív és kvantitatív eredmények feltárhatóak legyenek a szociális, gazdasági, területi kihatások tekintetében a létrehozott roma programok vonatkozásában. Um, related to uh, um, evaluation, uh, monitoring... A monitoring kiértékelésével kapcsolatban nyilván ismerik a tipikus esetet, a kérdés az, hogy ki fogja ezt megtenni, tehát ki, fog, ki fogja a monitoringot kiértékelni. Két lehetőség van, a belső, ahogy a külső szakértők. Úgy véltük, hogy a belső értékelés fontosságát kell kiemelni. Az úgynevezett résztvevő monitoring kiértékelésnek hívják ezt, hiszen ennek az a lényege, hogy a romákat is be lehet vonni ebbe, roma képviselőket, a terepen, és lehet, hogy ez kevésbé teszi hatékonyá technikailag az értékelést, ugyanakkor van egy előnye is, ez pedig az, hogy közvetlenül bevonja ebbe a tevékenységbe a romákat. Ez tehát elképzelhetővé teszi azt, hogy a romák is érdekeltek lesznek abban, hogy sikeresé tegyék az értékelés tárgyát. Nagyon fontos az is, hogy helyi, regionális és állami vagy nemzeti intézmények is használják ezt, hiszen nekik kell azt megmérni, felmérni, hogy mennyire valósult meg egy-egy projekt a terepen, mennyire volt hatékony hogy saját hibájukból tanuljanak. Egész röviden, itt egy nyílt koordinációs módszert láthatnak, illetve hogy mennyire volt hatékony egy-egy szakpolitikai fellépés. Intézményi koordináció javítása. Európai szinten arra jutottunk, hogy nagyon sok a kezdeményezés, erre már utalt a kollégám is. Sok a kezdeményezés ered az Európai Bizottságból, a parlamenttől, a tanácstól, de az a benyomásunk alakult ki, hogy a koordinációt még mindig lehet javítani. Így aztán koherensebbé lehet tenni a kezdeményezés rendszert. Ezen mindenképpen komolyan el kell gondolkodni. Második javaslatunk az, hogy nemzeti szinten javítsuk a koordinációt. Ugye 12 országot vizsgáltunk, és azt találtuk, hogy mindegyik országban nagyon részleges eredmények vannak, ezeket kéne koordinálni, ez mindenképpen egyrészt a hatékonyságot növeli, másrészt költségkímélő is. Ezt a közös vonást véltük felfedezni az összes ország jelentésben. Még egy dolog. Nemzetközi szinten is lehet javítani a koordinációt. No, miután Európában van olyan nemzetközi szerv, amely a romák kérdését ölelik fel, karolják fel, például a Világbank, vagy a Nemzetközi Munkaügyi Szervezet. Jó lenne, hogyha a velük való koordináció jobb lenne, és ezzel hatékonyabbá tudnánk tenni az összes programot. Az utolsó javaslatunk formális javaslat. Arról van szó, hogy egy koordinációs testületet, egy bizottságot vagy egy ügynökséget lehetne felállítani. Ez esetleg segíthet abban, hogy a koordináció javuljon, hogy a programokon átívelő stratégia jobb legyen a roma kezdeményezések esetében. Most gyorsan rátérnék az oktatásra, erről már sok szó esett. A legfontosabb az, hogy az oktatáshoz való hozzáférést javítsuk, a roma nőket is be kell ebbe vonni, illetve hogy világos célkitűzéseik legyenek az, az oktatásra viszonyítva. Nagyon fontos az is, hogy a távoktatást infrastruktúrával segítsük, különösen fiatalok esetében új megközelítés kívánatos az oktatáshoz. Vállalkozás, foglalkoztatás, nagyon fontos, hogy közvetlenül legyenek alkalmazva, fontos, hogy aktív legyen a foglalkoztatási piaci szakpolitika, segíteni kell a vállalkozósok felállítását, nagyon fontos a helyi foglalkoztatási fejlődés, tehát helyi szinten kell lépéseket tenni. Korábban utalunk arra, hogy ennek a szakpolitának a különleges megvalósítása milyen. Aztán fontos az, hogy vidéken a mezőgazdaságban el tudjanak helyezkedni, hiszen nagyon sok országban ez az jellemzi a roma közösséget, hogy vidéken élnek, tehát ezen a területen lehet növelni a foglalkoztatást aztán a foglalkoztatási hivatalok, munkaügyi irodák kapacitását kell növelni, hogy fel tudjanak kínálni különböző képzési vagy szociális tevékenységeket. Az Európai Strukturális Alap, illetve a nemi egyenlőségre való érzékenység, ez mind nagyon fontos. Aztán lakhatás. Erre is utaltuk egész gyorsan. Nagyon fontos az, hogy megtartó készsége legyen a te- településeknek. Fontos az, hogy a szolgáltatások megfelelő minőségűek legyenek. Nagyon érzékeny ez a kérdés, mindenki ismeri ezt. Az önkormányzatoknak nyilván plusz teher az, hogy ezeket az alapszükségleteket teljesítse. A lakhatás megoldása nagyon fontos célkitűzés, például a szociális lakások révén, avagy a saját tulajdonú lakásokhoz való hozzásegítés. És sajnos nincs nagyon időnk arra, hogy erre részletesénk. Elnök, kérem, hogy fejezze be az előadást, mert akkor nem marad idő a vitára. Igen? Egészségügy, és most rátérnék a, fina, a finanszírozási eszközökre. A strukturális alap a legfontosabb, az Európai Parlamentnek az a lényeg, azt hiszem, hogy tudjuk, hogy melyik a legfontosabb eszköz, a strukturális alap, a regionális alap, a mezőgazdaság és vidékfejlesztési alap, illetve különböző közösségi programok is léteznek, amelyek a roma problémával foglalkozhatnak. Végezetül még két dolog, amelyek horizontális jellegűek. Az adatgyűjtés problémája nagyon érzékeny kérdés, sokkal pontosabban kéne ismerni a romák helyzetét. Tudnunk kell, hogy demográfiai, földrajzi, ö, szociális szempontból ö, pontosan miről beszélünk, tehát sokkal több adatra van szükség a roma közösségről, életkörülményeikről, így jobban tudnánk számosítani a problémát. Az utolsó dolog, tájékoztató, tudatosító kampányok, hogy mit jelent a kulturális probléma a romák számára, illetve a egyenlőtlenség leküzdéséről is mindenképpen beszélni kell. Elnézést, hogy a végén így hadartam, de nem voltam már itt elnök. Köszönöm szépen, megköszönöm, hogy a végén begyorsított, mert itt a Libe szakbizottságban nem szoktunk unatkozni, eh, nagyon sok dolgunk van, próbáljuk ma is időben befejezni az ülést. Először meghallgatjuk a jelentéstevőt, de úgy látom már sokan jelentkeztek a hozzászólók listájára is. Kérem, hogy Zárjuk le ezt a listát. Úgy láttam, más már nem jelentkezik, de mégis. Alfano asszony. Más nem, de. Matthew asszony. Most akkor lezárom a listát. Járók asszony, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Ha megengedik, akkor az első három észrevételt a tanulmánynak szánnám és ahogy elkezdődik az eszme csere, három másik észrevételem is lenne. Köszönetet mondok a két előadónak a félidős beszámolóért, időközi beszámolóért, érdeklődéssel várjuk a végleges eredményeket. Én azt szeretném mondani ezen tanulmányal kapcsolatban, hogy a bizottságunknak lényeges lenne az is, hogy nem csak a létező eszközökről kéne lajstromba venniük, amelyek már most roma programokkal foglalkoznak. Szeretnénk az összes olyan közösségi eszközről hallani, amelyek a jövőben potenciálisan alkalmasnak erre. Talán a szakpolitikai ajánlások lennének a legfontosabbak számukra, amíg önök, amit önök egy kicsit elkentek. Nos, az lenne tehát számunkra fontos, hogy közösségi szinten milyen olyan eszközök léteznek, amelyek közös jogalappal alkalmazhatóak lennének roma kérdésekre. Második dolog, örülök annak, hogy vannak hasonlóságok az országjelentések között, de szerintem nevesíteni kéne a közös nevezőket, és valahogyan ezeket EU-s szinten kéne ábrázolni, hogyan lehetne mindezeket egyetlen koordinációs mechanizmusban csoportosítani. November 15-ére azt kérnénk, hogy pontos ajánlásokat fogalmazzanak meg a struktúráról, illetve arról, hogy egy EU-s szintű stratégiát hogyan lehetne keretként használni abból a célból, hogy az EU-s fellépést harmonizáljuk, illetve hogyan lehet az EU-s kapacitásokat, jelenleg elérhető kapacitásokat harmonizálni. Ezért kértük a tanulmányt, ezért rendeltük meg, ezt, ezt, erre szerettünk volna, ebből szeretünk volna tanulni. Ha megengedi elnök asszony, akkor most abba hagynám, és, vagy talán most kezdjem el a második eszmecserét, mert még három dolgot szeretnék mondani, mint, mint jelentéstevő. Elnök, még 20 percünk van még tizen jelentkeztek szóra. Mindenkit arra kérek, hogy e- egy percben foglalja össze a kérdéseket, és utána szeretném megkérni az előadókat, hogy reagáljanak az összes kérdést, meghallgat, kérdést meghallgatván ezekre. Járókasszony, akkor ennyit szerettem volna mondani a tanulmányokról megköszönöm az előadásokat és a végső eredményeket. Kíváncsian várom. A jelentéssel kapcsolatban hadd mondjam el azt, hogy ugye most a második eszmecserére kerül sor, és ennek a lényege, hogy az európai roma stratégia jogi alappal együtt jöjjön létre. Magában a dokumentumban is szerepel az, hogy azt szeretnénk megvizsgálni, hogy az együttműködésnek milyen a kerete és struktúrája. A roma platformok, az érintett felek, a task force, a bizottság hogyan járulhatnak ennek a fejlődéséhez hozzá. A második dolog, Ugye szeretnénk egy roma stratégiát, ez világos, de emellett az összes szakpolitikai függvényét ennek meg kell vizsgálni, illetve tisztában kell lennünk azzal is, hogy csak akkor lesz eredményes ez az elképzelés, ez a stratégia, hogyha mindez kötelező érvényű, hiszen különben az államok, tagállamok sok mindent megígérhetnek, de kérdés, hogy mi valósul meg. Néhány hónap múlva a bizottság elkészíti a roma stratégiát. Tudjuk, hogy a magyar elnökség az Európai Parlament ajánlásait szívesen megfogadja. Úgyhogy mindenképpen jó lenne azt elmondani, hogy miután már hat éve együtt vagyunk, szükség van egy roma stratégiára. Még egy dolog. A szociogazdasági vagy ökonomiai megfontolásokat kell megjelenteni ebben, a területi megfontolásokat. A kirekesztésnek ezen részeit mindenképpen meg kell meg kell fogni, és hogyha tudnánk válaszolni ezen problémákra, akkor már ki is alakulna az európai roma stratégia. Fontos tehát az, hogy már most, amikor még csak munkadokumentumunk van, minél több észrevételt kapjak, és így már a jelentés tervezetnek is világos lenne az üzenete, hiszen a magyar elnökség várva várja, hogy ez megszülessen. Listen to the, uh... Úgy gondolom, hogy meg kellene hallgatni más uh, tagokat is, és uh, majd a végén még erre rád. Ez következő hozzászólónk, Véver asszony. Meg kell mondjam, hogy a tanulmány önmagában figyelemre méltó, de majdnem kizárólag a szociális-gazdasági aspektusokról beszél, és ez a belügyek szabadsággal foglalkozó bizottság jelen, rendelte meg, nem a foglalkoztatási. De hát itt azért jó lenne egy kicsit átirányítani ezt a tanulmányt, tehát a romák emberi jogaival, rasszizmus kérdéseivel, kirekesztéssel is kellene, hogy foglalkozzon ez a tanulmány. Tehát úgy gondolom, hogy az is normális dolog lenne, hogy ez is benne legyen a jelentésben, amit majd el fog készíteni a jelentéskészítőnk. Ha segíteni akarunk a bizottságnak a tekintetben, hogy támogassuk az erőfeszítéseit, hogy egy megfelelő stratégiával álljon elő, akkor szerintem egyértelmű üzenetet kell közvetítenünk, és fontos lenne, hogy valamennyi aspektusra kiterjedjen, ne csak egyre, hanem mindenre. Azt hiszem, hogy ez egy soha vissza nem térő alkalom, amikor a jelentés ötlete felmerült, akkor lehet, hogy más volt a kontextus. Időközben változott, hogy jobb lett vagy rosszabb, az egy külön kérdés, de most itt arról van szó, hogy a stratégiát várunk a bizottságtól az ön jelentése egyben a mi jelentésünk, az Európai Parlament jelentése, tehát minden egyes kérdéssel kellene, hogy foglalkozzon, és a bizottságot orientálja, hogy mely irányba kellene, hogy menjen a stratégia. Ha a jelentésnek a hossza probléma, mert úgy lehallottam, hogy ez is probléma, akkor világos, hogy kérjünk egy külön engedélyt. Nem valami ö, kis dologról van itt szó, hanem egy olyan stratégiáról, ami a romákról szól, és valószínűleg az elkövetkezendő két évtizedre szóló stratégia ez. És még egy dolog, tartok attól, hogy mit nevet, nevez adatgyűjtésnek, és hogyan képzelik el az adatgyűjtést arra vonatkozóan, hogy hány roma van, mert én 15 éve foglalkozom ezzel. Elnök, köszönöm szépen, Anna Gomes következik. Köszönöm szépen, nagyon nagyra értékelem a tanulmányt. Én Portugáliából érkeztem, és nem vagyunk benne a tanulmányba, de ha megnézzük a különböző tapasztalatokat, és azt, hogy hogyan ö, akarták végrehajtani a már létező politikákat, az egy nagyon fontos dolog. Egyetértek abban, abban, hogy egy európai stratégia kellene, de ez nem elegendő, Nemzeti szinten kell egy politikai akarat, hogy végrehajtsák legalább azt, ami már van. Ez nem Portugál, ez, tehát mindenütt úgy gondolom, hogy Spanyolországban azért más a helyzet, mert volt egy politikai akarat, hogy a már meglévő szabályokat, rendelkezéseket legalább végrehajtsák. Ehhez kell még egy európai stratégia, de ez egy más kérdés. Még egy elem van, ami nagyon jól működött, a mediátor, a közvetítő szerep Európai Uniós pénzből lehet fizetik, és ez egy különbséget hoz létre. De hát van egy kis zűrzavar, és szeretném megismerni a szakértők véleményét. Az oktatás, a, az nemek kérdése az oktatásban. Nagyon, az én hazámban nagyon sok az űrzavar, hogy most hogy a roma gyerekekre kell egy iskola, amiben integráltak a többi gyerekekkel. A, gy- a, a roma családok, a cigány családok pedig nagyon sokszor azt szerették volna, és kérték, hogy a lányokat, fiúkat külön oktassák. Ez persze nem felel meg a mi megközelítésünknek, de egy esetekben lehet, hogy ez az egyetlen lehetőség, hogy a lányokat is, a cigány vagy roma lányokat is beiskolázzák, hogyha külön iskoláztatási lehetőséget kínálunk nekik. Ez egy kicsit zűrzavaros, hogy melyik a legjobb módszer. Ezzel kapcsolatban szeretném megismerni a véleményüket. Elnök, köszönöm szépen. Andrew úr. Doamnă președintă, și eu apreciez uh, acest studiu. Este obiectiv. Köszönöm szépen, szeretnék én is köszönetet mondani a tanulmányért. Úgy látom, hogy ez egy nagyon tárgyszerű, tárgyilagos tanítmány, tanulmány, nagyon részletes. Valóban a roma beilleszkedésnek vannak szociális és gazdasági vetületei, ezek nagyon fontosak. Én azonban egy másik szempontról szeretnék beszélni, és itt leszögezném, hogy romániai vagyok. Ahogy Anna Gomes asszony is utalt erre, a politikai akarat a kérdés, és nálunk ez megvan, az összes szinten. Központi szinten és regionális és helyi szinten is megvan ez az akarat. Azt gondolom, hogy az összes képviselő ezt igazolni tudja, aki a parlamentből ellátogatott Romániába. Ugyanakkor Romániában egy másik problémánk is van, amiről mindenképpen szeretnék beszélni. Hogyan lehet egy romákra testre szabott stratégiát kidolgozni, mikor tudjuk, hogy a lakosság nagy része szegény a válság miatt és a román gazdasági helyzet miatt. Szerintem nem lehet külön oktatási programot kidolgozni a roma gyerekekre, amikor a román gyerekek is, tehát a többségi gyerekek is kimaradnak az iskolából. Nincs megfelelő, nincs megfelelő mennyiségű munkahely Romániában. Nagyon rossz a lakhatás, az egész román lakosság tekintetében lakhatási helyzet, és az egészségügy sincs túl jó helyzetben. Azt gondolom, hogy mindez a 2020-as stratégia célkítőzéseihez kapcsolódik, hogy a szegénységi szintet lecsökkentsük, és azt hiszem, hogy erről az egész Európai Unió nevében beszélhetek. Bizonyos bizonyos régiókban, bizonyos tagállamokban nagyon komoly gond a szegénység. Cornelia Ernst, és next. Köszönöm szépen Cornelia Ernst, és aztán Wikström asszony következik. Mm, köszönöm szépen a tanulmányt, úgy gondolom, hogy ezzel előbbre tudunk lépni. Két-három dologról szeretnék beszélni. Először is a jogalapról, vagy a jogalapokról. Van valami, amin alaposan el kell gondolkodnunk. Az Európai Unió jogát módosítani kell-e? Szükség van-e az európai jog jobb alkalmazására egyszerűen? Vagy specifikus jogra van szükség, szabályozásra a roma emberek esetében? erről is folyik a vita, vagy pedig inkább egyes országokban kellene a jogrendszert megváltoztatni, hogy a romákkal szemben ne legyen diszkrimináció. Szeretném, hogyha megmondanák, válaszolnának erre a kérdésre, hogy az európai jogot, vagy inkább a tagállami jogot kell módosítani általános helyzetről beszélünk, lehet, hogy az európai jogot kellene módosítani. Második kérdés. Nyilvánvaló, hogy integrálni kell, és nem szegregálni a romákat. Nyilvánvaló, hogy az iskolákra is vonatkozik, hogy szörnyű, amikor külön roma osztályokat hoznak létre. Integrálni kell a romákat, nem szeparálni, ez kézenfekvő, evidens, Ugyanakkor az oktatást, a szakképzést is módosítani kell, a tartalmát annak. Figyelembe kell venni a romák történelmét, például a tananyagban. Tehát ezen a szinten is módosításokra van szükség. A mentalitást is meg kell változtatni el kell érni, hogy a stratégia eredményeit is meghozza. Ezért kell a diszkriminációt mindenképpen felszámolni. Egyértelmű, hogy bizonyos ö, helyzetek egyes országokban annyira súlyosak, hogy ez csak a diszkrimináció miatt lehet ennyire súlyos. Vagy az állam, vagy a régiók, vagy egyes társadalmi kategóriák támogatták a diszkriminációt. Úgy gondolom, hogy hiányzik az emberi jogi aspektus az elhangzottakból, pedig én meg vagyok győződve róla, hogy semmit nem tudunk elérni, hogyha az első pillanattól kezdve a romákat nem vonjuk be a stratégia elkészítésébe, hogyha nem az ő stratégiájuk készül, hogyha ők nem azonosulnak a stratégiával. Minden stratégia kudarcra van ítélve, hogyha elmegy a célszemélyek mellett. Ezért nagyon fontos, hogy a roma stratégiába bevonjuk őket is.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 Men ändå är det så att det är historien... Okay. Svédül nem lehet beszélni. Okay, okay, I'll go to English. Rendben, akkor angolul fog beszélni. Szeretnék köszönetet mondani, hogy azért, hogy elkészítették ezt a jelentést, nagyon érdekes jelentés, érdekes volt meghallgatni, amit mondtak de ahogy a kollégám már említette, a szociogazdasági tényezőkre kell összpontosítani, és természetesen történelmi perspektívában is foglalkozni kell ezzel. Csak a történelem ö, lehet tanulságos a jelennel kapcsolatban is. És a múlt, a történelem adja meg az eszközöket arra, hogy hogyan forduljunk a jövő felé. Az én országomban, Svédországban például egy igazságbizottság létrehozását javasolták azzal kapcsolatban, hogy az 1670-es évektől hogyan bántunk a, a, a romákkal. Azóta az üldözés, a diszkrimináció mindig is megvolt. Úgy gondolom, hogy eh, ahhoz, hogy kezeljük ezt a kérdést, történelmi perspektívára is szükség van. És nagyon bíztatnám eh, arra a kolléganőt, hogy ezt is szerepeltesse a jelentésben. A parlament az idén egy állásfoglalást is készített a romák helyzetéről, és szeretném megkérdezni, hogy az alapjogi ügynökséggel eh, konzultált-e az előadó, ahogy a parlament azt kérte az állásfoglalásában. Ez is sarkalatos kérdés. A módszerek időnként patchwork-szerűek foltokból vannak összeállítva. Mindenképpen egy átfogó perspektívára van szükség. Olyasmire, mint egy marsal terv az európai roma lakosság számára egy, egy autósztrádát kell nekik építeni, nem pedig kis darabokból összeeszkábálni a megoldást. Köszönöm szépen, Elfánó asszony, aztán Matyő asszony, és aztán visszatérünk a vendégelőadókhoz. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nem szeretném azt elismételni, amit a kollégák már elmondtak. De arra azért utalnék, hogy valóban úgy tűnik, hogy gazdasági megfontolásokat vettek elsősorban figyelembe a tanulmányban. A romák integrációja azért is fontos, mert az európai gazdaságot segíteni az integrációjuk, és arról nem beszélnek, hogy az európai alapjogok ezt írják elő, illetve hogy az európai romák alapjoga az, hogy integrálódjanak az európai közösségekbe. Én, egy, én egyfajta jogalapot vártam önöktől, adatokat. Nem régiben azt hallottuk, hogy idén 8700 romát utasítottak ki Franciaországból, Romániába, illetve Bulgáriába. Ez, ez évi adat. Tehát idén ennyi embert utasítottak ki. Az olasz adatot nem ismerjük. Mi a helyzet Olaszországban? Tegnap például a romák megtámadták a milánói önkormányzat döntését, miszerint nem jogosultak a romák szociális lakásokra. Ez itt a LIBE szakbizottság. Mi polgári szabadságjogról, integrációról beszélgetünk, ezzel foglalkozunk, nem gazdasági kérdésekről. Én ilyesmit vártam önöktől. Talán a jelentéstevő segíthet ebben. Nem tudom, hogy a jelentéstevő el akar-e látogatni Franciaországba, Olaszországba, Romániába, hogy ott személyesen meggyőződjön arról, hogy mi is a helyzet. Tehát meg kéne kérdezni a tagállamoktól, hogy mik az igazi adatok. Egyetlen dolg, dolgot mondanék még. Ma a Mágreb delegációban dolgoztam más kollégákkal együtt, és azt látjuk, hogy az európai intézmények hihetetlen tenni akarással akarják előmozdítani Líbiával és más országokkal a tárgyalásokat. Anélkül, vagy a helyet, hogy először a saját házunk táján tennénk rendet. nagyon jó lenne, hogyha elkerülnénk az olyan helyzeteket, mint aminek Franciaországban voltunk tanulni. Eh, cannot answer all of these questions. Mindezen kérdéseket természetesen nem tudjuk megválaszolni, hanem folytatunk kell a vitát. Még egy hozzászólás van a tagok részéről, utána pedig fel fogjuk kérni önt, hogy válaszoljon. Matyő asszony. Köszönöm szépen, elnök asszony és egyébként köszönöm jelentéstevőknek is, aki egy nagyon fontos kérdéssel foglalkozik. Én szeretném, hogyha úgy, ahogy kollégám is, nőm is már elmondta, hogyha ennek a jelentésnek megadnánk azt a helyet, amit megérdemel, mert szerintem tényleg itt az ideje, hogy figyelembe vegyük a dolgokat a parlament, a tanács és a bizottság szintjén egyaránt. Három dolgot említenék nagyon gyorsan, mert úgy látom, hogy nem sok időnk van. Valóban itt az ideje, hogy a roma lakosságot integráljuk. Mit jelent ez? Ez azt jelenti, hogy nekünk kell integrálni ezt a lakosságot természetesen, de nekik is viszont hagyni kell, hogy integráljuk őket tehát eh, egy lépést ebbe az irányba is kell tenni, tehát mindkét félnek kell tenni egy lépést. Én Romániában jártam, el akartam menni megnézni a helyszínen, és nagyon ö, kedvezően lepődtem meg. Láttam, hogy a román állam nagyon sok mindent tesz a lehetőségeihez képest, a romák integrálásáért iskolaügyben, egészségügy vonatkozásában, mediátorok működnek, ugyanakkor Romániának rendkívül nagy nehézségei vannak, és azt hiszem, hogy ezt nekünk kellene megoldani, mert az európai alapokat egyszerűen nem bírják integrálni, mert egyre bonyolultabbak a szabályok. És talán az Európai Bizottság kidolgozhatna egy egyszerűsített megoldást az új tagállamoknak, Romániának, Bulgáriának. Nem lenne nehéz, hogy a bizottság segítsen ezeknek a az államoknak, hogy az európai alapok könnyebben jussanak el. Mert Romániában három nagy program van a romák integrálása érdekében, de mindegyik befagyott azért, mert egy vagy két aláírás hiányzik a programból. Tehát itt azért a bizottságnak mégiscsak meg kellene látni azt, hogy mennyire bonyolultak ezek az európai alapok. A másik, amit még mondanék, hogy a mediátorok, a közvetítők, akiket Eh, létrehoztak a programokhoz. Ezek eh, meghozzák az eredményeiket, azt is láttam, hogy az iskolában a vegyesség is megvalósul, ez nagyon fontos. Nem lehet csak az egyik oldalon a románokat, a másik oldalon a ö, romákat képezni. Ez más országokban is egyébként érvényes, Franciaországban, Spanyolországban és másod is. Tehát fontos, hogy ezeket a lakosságokat az európai lakossághoz integrálják munka, oktatás, egészségügy területén egyaránt de azt hiszem, hogy tényleg ez a, az érdekünk. A másik az, hogy ők is elfogadják ezt az integrációt, mert ugyanakkor egy bizonyos húzózódást érzünk az ő részükről is. Köszönöm. Elnök, köszönöm szépen. Sajnálom, hogy nem tudjuk folytatni, sokkal több időre lenne szükségünk, de akkor most megadom a szót, és akkor mondja néhány összefoglaló szót. Köszönöm szépen a jelentéstevőnek és a képviselőknek is ezeket a nagyon hasznos észrevételeket és felvetéseket. Ezek segítenek bennünket abban, hogy a jelentésünk végigolgozzuk. Csak néhány észrevételt tennék, miután kevés az időnk, és az első felvetés nyilvánvalóan az igaz, hogy elsősorban a szociális-gazdasági kérdésekre összpontosít a jelentés, ezt kérték tőlünk, illetve azt kérték, hogy ne csak a diszkrimináció-migrációs kérdésekkel foglalkozzunk, mert ezt már más jelentések átfogóan feldolgozták tehát nagyon sok ö, irodalom van a migrációról és a diszkriminációról is, ezért ezeket meg lehet ott részletesen ö, találni, hogyha ez érdekli önöket. A válaszok tulajdonképpen ez erre a válasz. Tehát a felkérés az úgy szólt, hogy szociális-gazdasági kérdésekre összpontosítsunk elsősorban. A romák integrálása azt is jelenti, hogy az életminőségük javuljon, és a jogaik is ezzel jobban érvényesülnek. Ahogy valami említe, valaki említette, ez egy hosszú folyamat, akár 20 év is lehet, egyetértek azzal a személlyel is, aki mondta, hogy Németországból, hogy vajon kellenek-e új törvények, e, át kell -e teljesen gondolnunk azt, hogy milyen alapokon közelítjük meg ezt a kérdéskört. Az én véleményem szerint valóban szükség van erre. Nagyon komoly problémák vannak. Több millió emberről van szó, akik nagyon is marginalizált helyzetben vannak, olyan körülmények között élnek, ami egyszerűen elfogalhatatlan a mai Európai Unióban. Valaki említette itt a Marshall tervet. Ez egy ez egy olyan program kellene, mint a Dél-Kelet-Európára volt a jugoszláv háborút követően. Tehát egy ilyen intervenciós és hatalmas pénzösszegekre is szükség lenne, amit kifejezetten arra kellene felhasználni, hogy ezeket a problémákat megoldjuk. Kollégáim említették, hogy egy európai ügynökség létrehozása fontos lenne a roma kérdésekkel foglalkozzon, és azon kisebbségekkel, amelyeknek nincsen országuk, amely képviselhetné őket. Tehát az Európai Uniónak kell ezeket a lakosokat képviselnie, és létre kellene hozni egy külön ügynökséget, romaügyi ügynökséget, és ez nagyon nagy segítséget nyújthatna, hogy ez a hátrányos helyzetű közösség megkapja a szükséges támogatást. És végezetül Románia szegény ország kétségtelen, és nagyon sok olyan probléma, amivel a román állampolgárok találkoznak, más állampolgárokat is sújt Romániában és Bulgáriában. Ez igaz az Unió valamennyi szegény országára. Ezért nem javasolnám azt, hogy prioritásként foglaljuk meg a romák problémáit más állampolgárok problémáival szemben, a romáknak ugyanolyan lehetőségük kell, hogy legyen a szolgáltatásokat, foglalkoztatást, oktatást igénybe venni, mint bármilyen más állampolgárnak. Ez az, amire már utaltam korábban is, ezt mutatja a tanulmány. Majdnem valamennyi kelet-európai országban, új tagállamokban nagyon nagy a diszkrimináció, és ezért ez a fő kérdés. Vannak tagok, akik említették a jogi kontextust. A jelentésben van egy külön rész, ami ezzel foglalkozik, de a kulcskérdés eh, itten a az azonos bánásmód, egyenlő bánásmódról szóló rendelkezéseknek a megvalósítása az etnikai hovatartozás eh, alapon történő eh, diszkrimináció a felszámolása. A szociális politikák Lisszabon után még nagyobb felelősséget jelentenek a tagállamokra nézve. Ez tudom, hogy nagyon nehéz, ezt az Európai Unió szintjén kezelni, mert nagyon különböző jogrendek vannak. Itt ez az egyetlen, amit lehet a diszkriminációs kérdést kezelni, és erre hát egy egységes, kötelező politikát kidolgozni. Um, Köszönöm szépen, még néhány észrevétel. a jogi alappal kapcsolatban kaptunk egy kérdést. Úgy véljük, hogy a tanulmányon kívül, ugye ennek a tanulmánynak igen tág a vizsgálati köre, de általánosságban elmondhatjuk, hogy nagyon jó jogi feltételei vannak annak, hogy egy roma stratégiát alakítsunk ki. És ez megfelel annak, ami a Lisszaboni szerződésben is olvasható. Ez ugye bizonyos mértékben megnövelte annak a lehetőségét, hogy például szociálpolitikai kérdéseket vitassunk meg. Ugye a szociálpolitika alapvetően tagállami kompetencia, hatáskör, de Ugyanakkor ez egy köztes terület, tehát az Európai Uniónak is van némi hatásköre e felett. Úgy gondoljuk tehát, hogy még mindig nagy a mozgástér. Olyan stratégiára van szükségünk, amely amely kötelező érvényű, vannak versenyjogi, pénzügyi megfontolásai. Nos, úgy gondolom, hogy ezt a, ezt a stratégiát lehet használni például a szegénység elleni harcra, a marginalizálás, marginalizálódás elleni harcra, és tudjuk, hogy ez a probléma egyre nagyobb tömegeket éri. Tehát ezen szociális kérdésben egy kötelező érvényű jogszabályra van szükség. Már vannak lehetőségek, ezeket kell kihasználni, kiaknázni. Tagállami és közösségi együttes hatáskörbe tartozik ez. Említették a politikai akarat kérdését, valóban erről van szó. Minden tagállamban meg kell lennie ennek a politikai akaratnak, hogy megfelelő forrásokat és szakpolitikai lépéseket társítsanak a stratégiához. Megvan tehát a jogi alap, az intézményes kapacitást, illetve koordinációt kell javítani. Ez pedig nem egyszerű. Még néhány dolog, egész gyorsan. Reagálnék a képviselők hozzászólására. Egyrészt ugye történelmi megfontolások, diszkrimináció és alapjogok. A kollégám is utalt arra, hogy nem volt olyan feladatunk, hogy ezt vizsgáljuk. A felkérés nem erre vonatkozott. Úgy véljük azonban, hogy a tagállami intézményi szinten is, illetve EU-s szinten is komoly munkát kell még elvégezni ezzel kapcsolatban, illetve a roma közösségeknek maguknak is meg kell tenniük, a roma civil szervezeteknek, képviselőknek, a roma ö, szociális és politikai szervezeteknek. A, a történelem mindig nagyon bonyolult szövet, politikai, szociális, gazdasági, diszkriminatív dolgok kavarodnak benne össze. Nehéz azt megállapítani, hogy a tyúk volt előbb, vagy a tojás. De nagyon fontosnak tartom az is, hogy a szegénység, diszkrimináció, marginalizálódás, kriminalitás ördögi köréből kilépjünk, tehát az intézményeknek kell pozitívan reagálni erre, tehát a tagállamoknak, a máknak is reagálni kell erre. A kulturális integráció kulcs fogalom. Ez pedig egy kétoldalú folyamat. Az európai társadalom nagyon haladó társadalom, de a szociális szabályok nagyon komplexek bonyolultak. Ismerjük az intézményi keretet. Olyan téma ez, amelyről, amelyen mindenképpen van még további munka. Köszönöm. Elnök, elnézést kérek. Előadó bonyolult téma ez. Elnök, igen, nagyon sok szempont földvillant itt a kérdéseken keresztül is. Köszönöm szépen! Mielőtt tovább térnénk a következő napi rendi pontra, megkérdezem Bareszter urat a bizottság részéről, hogy kíván-e hozzászólni ehhez a kérdéshez. Igen, köszönöm elnök azt. Nem halljuk a hozzászólót, mikrofon nélkül történik a hozzászólás. Megköszönöm a sok hasznos gondolatot. A bizottság valószínűleg a jövő év áprilisában fog erről megjelentetni egy nyilatkozatot a magyar elnökséggel. Valószínűleg ugyanolyan lesz majd az együttműködés a magyar elnökséggel, mint korábban a spanyollal volt, illetve most a belgával. Hálás vagyok tehát a London School of Economics-nek. Érdekes ez a tanulmány. Nagyon sok gondolatot ébreszt majd, mindenképpen odafigyelünk erre. Köszönöm a képviselők észrevételeit, például az egyszerűsítésről, hogy hogyan lehet a szakpolitikai alapokat leegyszerűsíteni, és eh, ezek, ezekhez való hozzáférést felgyorsítani a tagállamokban. Köszönöm szépen, én is szeretnék köszönetet mondani a jelentésükért, illetve nagyon érdekes eh, előadásért, biztos, hogy hasznos lesz. Már egy csomót foglalkoztunk ezzel a jelentéssel, és folytatjuk a munkát. Most következik a következő pont a napirendről. Az alapvető jogok helyzete az Európai Unióban, és szeretném megkérni az előadót, Gál Kingát, hogy legyen szíves összegezni a tapasztalatokat. Köszönöm szépen. Nos, kedves kollégák, Az első eszmecserére már jó ideje sor került áprilisban. Talán várjunk egy percet, mert látom, hogy sokan mennek ki, mondja az elnökasszony, és utána kezdjük ezt a témát. Monika, is the first who, Monika. Okay, I think we should, we should start. Kinga, may I ask you to... Akkor átadom a szót Kingának, hogy kezdje el ezt a témát. Tehát az első eszmecserére, az első vitára e témában áprilisban került sor, és már akkor jeleztem a témákat, aztán kétszer is folytattunk vitát az árnyék előadókkal, illetve a frakciók képviselőivel. Tehát már akkor jeleztem, hogy ebben a jelentésben más megközelítést fogok alkalmazni, és arra összpontosítok majd, hogy egy más szemszögből vizsgáljam a témát. Méghozzá azon az alapon, hogy 2009-ben lépett hatályba a Lisszaboni szerződés, és a szerződés fontos dolgokat javított az alapvető jogok védelme terén. És jó magam úgy gondolom, hogy egy ilyen jelentésben a változásokat kell bemutatni, tükrözni, az új alapvető jogi architektúra fontos, és most jött el az idő arra, hogy az Európai Parlament elgondolkozzon ezeken a változásokon. Az árnyék előadókkal, politikai tanácsadókkal megbeszéltem mindezt, és úgy döntöttünk, hogy az eredeti címhez hozzátesszük, hogy a Lisszaboni szerződés hatása, vagy hatásai Az Európai Bizottság részéről Reding asszony ígéretet tett nekünk, és vártunk az Európai Bizottságra, de a jelentés végső formájában végül is úgy került benyújtásra, hogy a bizottság kommunikációja még nem volt elérhető, de most azt látom, hogy a kommunikáció nagyon hasonló megközelítést alkalmaz, ennek ettől függetlenül néhány módosítót szeretnénk benyújtani a kommunikációra reagálva. A jelentés tervezetem kiindulási pontja, mint láthatják, az összes korábbi parlamenti állásfoglalásra, vitára utal, illetve a bizottságnak feltett kérdésekre, de nem megy bele az összes konkrét témába, cikkbe, alapelvbe. A jelentés tervezett utolsó részében foglalkozunk velük részletesebben. A friss fejleményekkel foglalkozunk inkább a jelentésben azokkal, amelyek a Lisszaboni szerződés nyomán alakultak ki, hogy tisztázzuk, hogy az egyes intézményeknek milyen szerepet kell játszaniuk ebben az új architektúrában. Fontos, hogy az a többi EU intézmény munkájához kapcsolódjunk, és hangsúlyozzuk, hogy sokkal hasznosabb, hogyha egymásra reagálunk, mint hogyha párhuzamosan működünk. Az EU rendszer három pillérét ismerteti ezután a jelentés. A Lisszaboni szerződés nyomán, ugye a kötelező erejű alapjogi kárta, az EU kötelezettsége, hogy csatlakozzon az Európai Emberi Jogi Egyezményhez, és itt szerepelnek az ebben előírt jogok, illetve a tagállami hagyományok, jogok. Aztán a Lisszaboni szerződés által létrehozott új dolgokat is tárgyaljuk. Megpróbálok a jelentésben foglalkozni azzal is, hogy mi szerintünk mi is az Európai Bizottság szerepe, feladata, a tanácsé, a bíróságé, az alapjogi kártáé, persze a parlamenté és a tagállamoké, hiszen mindegyiknek más és más a szerepe. A jelentéstervezet egy másik része a nemzetközi szervezetekkel folytatott együttműködést tárgyalja. Ez is kulcsfontosságú abból a szempontból, hogy ezt az architektúrát alkalmazni, működtetni tudjuk, és fő partnerünkre az Európa Tanácsra összpontosítok, illetve az ensz és az EBESZ-t is megemlítem. A jelentéstervezet utolsó részében, ahogy említettem már, a legsúlyosabb kihívásokkal foglalkozom, hiszen ez kulcsfontosságú. Amennyiben megvannak a keretek, minden intézmény jól működik, úgyhogy tisztában van a szerepével, és megpróbálja az architektúrát működtetni, akkor azokra a témákra kell összpontosítani, amelyek ugye a legnagyobb nyomást jelentik számunkra, legsürgősebben megoldandók. Ezekre a parlament állásfoglalásaiban, vitáiban már utalt. Hát ennyiben szólhatnék röviden a struktúráról, és természetesen a jelentés különböző részeit még mélyebben is tanulmányozhatjuk, az egyes intézmények végrehajtásbeli szerepét gorcsó alá véve. De úgy gondolom, hogy ha önöknél van a szöveg, akkor az eszmecsere alatt ezt megtehetik. Ez a jelentés pillanatnyilag csak angolul érhető el, most már franciául is, mondják a kollégák, de hamarosan minden nyelvre lefordítják. Módosítókat november 9-ig lehet benyújtani. Novemberben szavaznánk róla, és ezért a szakbizottság rendkívüli ülésének összehívását kérjük. Decemberben ugyanis a plenárisra szeretnénk vinni a jelentést, oly módon, hogy az emberi jogokkal foglalkozó ünnepélyes napon tárgyalja a plenáris, ahogy eredetileg terveztük. De technikailag így néz neki a menetrend, és ahogy már említettem az adói egyeztetésen, minden módosítót szeretettel látunk, szívesen látunk, hiszen végeredményben ez egy közös állásfoglalás lesz. Nagyon szívesen együttműködök mindenkivel. és szeretnék olyan szöveget kialakítani, amit az egész szakbizottság el tud fogadni. Elnök! Köszönöm szépen. A november 9-a módosítók benyújtásának határidője egy kicsit más lesz az a jelentés, mint a korábbi években készült jelentések, tehát mindenképpen érdekes lesz ezt elolvasni, illetve módosítani. Vannak még, akik szeretnének hozzászólni. Mónika Benyova elsőként, majd Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony! Nagyon örülök jelentéskészítő kollégámnak, hogy ezt a nagyon fontos jogi fejleményt érintette a jelentésében. Szeretnék gratulálni Gálasszony, különösen azért, mert kitűnő munkát végzett azzal, hogy a céloknak megfelelt. Különösen arra felhívta a figyelmet, hogy az intézményeknek és a mechanizmusoknak milyen szerepet kell játszaniuk az új architektúrában Nincsen eh, nagyobb eh, véleménykülönbségem a jelentéssel kapcsolatban, mindazonáltal szeretném felhívni a figyelmet néhány fontos tényre, és kisebb kiegészítéseket javasolnék. Először is engedjék meg, hogy három dologra mutassak rá. Személy szerint nagyon fontosnak találtam és úgy gondolom, hogy nagyon jó, hogy a, a, kitér ezekre a jelentés. A Lisszaboni szerződés utáni Európai Uniónak nem csak az alapjogokat kell védenie az állampolgárok számára, hanem globális módon ezen a területen vezető szerepet kell betöltenie. A külszolgálat pedig egy új eszköz, ami ezt a feladatot segít ellátni lehetőséget ad arra, hogy koherenciát és hatékonyságot érjünk el a külpolitikai területen. Éppen ezért szeretném, hogy bátorítani az emberi jogi alapú megközelítést a struktúrákon és a tevékenységek területén. Nagyon pozitív, hogy a jelentés kitér arra, hogy milyen módon lehet globálisan előmozdítani az alapjogokat. A második dolog, a jelentés jogosan említi, hogy Lisszabon után a demokrácia és az alapjogok új megjelenési formát kaptak az európai állampolgárok kezdeményezésében. Ez lehetővé teszi azt, hogy az európai állampolgárok kezdeményezzenek új jogszabályokat és végezetül teljes mértékben támogatom a jelentés 28. pontját, ami az európai intézményeket és a, arra ösztönzi, hogy erősítsék meg erőfeszítéseiket, és még hatékonyabban legyenek védhetőek a jogok, amihez az is szükséges, az állampolgárok is legyenek tisztában jogaikkal támogatom az aktív felhasználását a különböző civil szervezeteknek és hogy folyamatosan munkakapcsolatot tartsunk az új architektúra megvalósítása érdekében, illetve történjenek konkrét lépések is. Bár általában nagyon jónak és korrektnak tartom a jelentést, több módosítást is javasolnék kiegészítést. Elsősorban a bevándorlás területén a bevándorlók alapvető jogainak a tiszteletben tartása egyszerűen hiányzik a jelentésből. Meggyőződésem, hogy a megfelelő bejelen, bevándorlási politika fontos lenne. Hasonlóképpen fontos, és ugyanakkor nem szerepel a jelentésben a szociális kirekesztés és szegénység elleni küzdelem engedjék meg, hogy javasoljam, hogy ezt is a 35. pontba vegyük bele. A másik kiegészítés az pedig a biz az igazságügyi, es, e, igazságügyért és az állampolgári jogokért, alapjogokért felelős biztos szerepe. A, biz a jelentés azt mondja, hogy rendszeresen hívjuk meg a biztost a LIBE üléseire. Ugyanakkor úgy gondolom, hogy a, 40-es pontnak a megfogalmazását ki kellene bővíteni. A biztosoknak felsorolt tevékenysége és a deklarált szándékot figyelembe véve meg kellene említeni a jelentésnek azt is, hogy a biztosoknak van egy olyan szerepe is, hogy jobban tájékoztassák az állampolgárokat. Az alapjogokat, amit elfogadott október 19-én a bizottság, támogatnia kell az állampolgárokat abban, hogy ha, meg, ha sérülnek jogaik, akkor megfelelő támogatást kapjanak. A biztosnak például el kell magyaráznia, hogy a bizottság mely esetekben tud fellépni az alapjogok sérülése miatti panaszokért, és mely esetekben nem a karta nem ad általános hatáskört a bizottságnak arra, hogy a az alapjogok esetében fellépjen, csak abban az esetben teheti ezt, hogyha az európai jogról van szó. Szeretném még hangsúlyozni az alapjogi hatástanulmánynak a fontosságát. Nagyon fontos, hogy áttekintsük a jogalkotási folyamatot, és megnézzük azt, hogy a végleges szöveg a kartával összhangban legyen. A nulla tolerancia a, megsér, a karta megsértése esetén jogszabálysértési eljárást jelent, és ez nagyon fontos kérdés. annak ellenére, hogy kisebb eh, javaslatokat, módosításokat javasoltam, úgy gondolom, hogy ez az anyag kitűnő. És végezetül engedjék meg, hogy megismételjem, hogy az új intézményi architektúra eh, azt kell majd bizonyítani, hogy milyen módon eh, tudja megvalósítani az alapjogokat. Elnök, köszönöm szépen, a Weber, majd Anna Gómez következik. Köszönöm szépen, elnök asszony, csak nagyon röviden engedjék meg, hogy köszönetet mondjak a jelentéstevőnek az elvégzett munkáért. Valóban már több alkalommal találkoztunk, árnyékjelentéstevők és jelentéstevő, és a jelentés tartalmát tekintve teljesen egyedi, és várjuk, hogy az elnökök konferenciája jóvá hagyja a címváltoztatást, gondolom, hogy ez meg lesz. Kellő idő, megfelelő idő, hogy megvizsgáljuk az egyes struktúráknak a szerepét a Lisszaboni szerződést követően. Ez segítség lesz abban is, hogy a parlament a jövőbeni tevékenysége során, amikor értékelni kívánja az emberi jogi helyzetet az Unióban, és meg akarjuk vizsgálni azt, hogy az egyes intézményei az Európai Uniónak hogyan töltik be szerepüket, akkor ezt megtehessük. A fő aggodalma az volt, hogy a parlament megtartja azon jogát is, hogy a jövőben is a 2009 és 2010-es kérdéseket felvesse, ezt a koordinátori ülésen megemlítettük és ami a jelentést magát illeti, néhány módosítóm, javaslatom lenne, ezek elsősorban a jogokra és a követelezettségekre vonatkoznak, amivel az Európai Parlamentnek is számolnia kell az Unióban, de nem csak az Unióban, hanem az is fontos, hogy hogyan tudjuk előmozdítani a demokráciát és az emberi jogokat a külkapcsolatok során is természetesen bizonyos nyelvi korrekciókra is szükség lesz ahhoz, hogy a dolgok ne legyenek úgy értelmezve, hogy az végül is hátrányos lenne arra, amit éppen védeni kívánunk. A diszkriminációnak minden megtiltása a kisebbségek esetében. Ezt félreérthető is lehet, ezért jó lenne ezeket majd pontosítani, de azt mondom, hogy ez egy kellő, jó, átfogó jelentés. Köszönöm szépen, Renate. Anna Gomes következik, aztán Szara Latföld. Kérem, hogy annyira tömören beszéljenek, amennyire csak tudnak, mert késésben vagyunk, mint általában. Én is szeretném üdvözölni Gál Kinga jelentését, nagyon jó, átfogó jelentés ez, és szerintem nagyon helyes, hogy most készül a Lisszaboni szerződés hatályba lépése után, és hogy felméri a változásokat is. Néhány dologra szeretnék rámutatni. Hát vagy módosítóként nyújtom be őket, vagy pedig önre bízom, hogy építse be őket, ha lehet. Az a víziónk, hogy az emberi jogok ugye oszthatatlanok, de mégis szociális, gazdasági, politikai összetevőik is vannak. Fontos, hogy ezt így kibontsuk, a négyes pontnál szerintem a kulturális aspektus hiányzik, pedig fontos lenne. Az első bekezdésben a, az illegális fogvatartásról van szó. A 45-ös cikknél egyszerűen nem lehet úgy beszélni Európában az alapjogokról, hogy nem szólunk a szörnyű kollaborációról, ami az amerikai hatóságokkal történt, főleg most, hogy a Wikileaks ezeket a borzasztó dokumentumokat nyilvánosságra hozta. Tehát az első pontnál ugye illegális fogadtatásról beszélni, sajnos kínzást is kell mondani, be, be, bele kell írni, kínzás is volt, európai részvétellel, illetve európaiak szemhúnyásával. A hatos pont szerintem jó alapot jelent, de olyan megfogalmazásra van szükség, az emberi jogok promóciója nyilvánvalóan a demokrácia promóciójához kötődik, és ez iránymutatás ugye a külszolgálatnak is. Ha lehet, akkor a KBVP, KKBP vonatkozásában nagyon fontos, hogy az emberi jogok ne sérüljenek. A Human Rights Watch egy friss jelentésében azt taglalja, hogy az európai segély Etiópiába, amelyik az egyik legnagyobb felvevő ország, gyakorlatilag az emberek elnyomását szolgálja, nem pedig az emberi jogokat. Tehát ezzel is foglalkozni kell. A parlament demokratikus ellenőrző szerepével kapcsolatban teljesen egyetértek. Hát nem hihetetlen, hogy többször kértük, követeltük Estomáronőtől, hogy ismerhessük meg a Líbiával kötött megállapodás rendelkezéseit, és még mindig nem kaptuk meg, pedig jövő héten Líbiába megy egy delegációnk. A tárgyás az utolsó szakaszában van. A 31-es cikknél, vagy 31-es pontnál a különböző egyezmények, covenantek szerepelnek, a kínzás ellenes egyezmény is fontos. És nagyon egyetértek azzal, amit Monika mondott, hogy a migrációs kérdésre is ki kell térni. A 35-ös pontnál van egy lista, abba kellene beletenni. Itt a CIA ügy, vagy hát a rendkívüli ö, személyek rendkívüli a rendition kapcsán, ugye kormányok kötöttek megállapodást a Bush kormányzattal Európában, és nagyon ellentmondásos dolgok folynak valószínűleg most is emberi jogi szempontból. Végül pedig azt kérem, hogy a listára, ha lehet, akkor vegye fel az EU által tárgyalt visszafogadási egyezményeket is. Ez kötődik a migrációhoz és a menekültügyhöz is. Elnök, köszönöm szépen, Sarah Latford, aztán Romeroi i Rueda kollega, is kérem, hogy röviden, mert különben nem tudjuk befejezni időben. Köszönöm szépen, elnök asszony. A jelentés nagyon gazdag, én csak átfutni tudtam. Angolul áll rendelkezésre, illetve franciául tetszik nekem az, hogy a Lisszabon utáni helyzetet méri fel, illetve azt, hogy kinek mi lenne a dolga a különböző intézmények közül. A 23-as pont utal arra, hogy az alapjogi ügynökség az alapjogok garanciája. Szerintem nem így kellene megfogalmazni, mert nem az. E, ez olyan, mint hogyha a kanári kerülne a bányába. Szóval garantálja, de nem garancia maga. Igazából nem is ezt akarom mondani, hanem az évek során elég sok gondom volt ebben a szakbizottságban az alapjogi ügynökségre vonatkozó jelentések tartalmával, és itt most nem szeretnék senkit megszégyeníteni, de úgy gondolom, hogy a 35-ös cégben ne csak felsoroljuk a témákat, hanem ízelítőt is adjunk a, a, a modern kihívásokról. Hát mondjuk el, hogy szerintünk hol vannak a veszélyes területek, hol vannak azok a területek, ahol az EU vagy az EU országai nehézségben vannak. Az egyes bekezdés azokkal a témákkal foglalkozik, amelyeket a parlament felvállalt és amelyekről vitát folytatott. Ez igazából nem kötődik a 35-ös cikkhez, Az a ellentmondásban van a 35-ös, csak felsorol egy csomó területet, amelyeken az előrehaladást nyomon kell követni. Tehát a, az első cikket, vagy bekezdés leszámítva, igazából nem derül ki a jelentésből, hogy mi az, ami miatt aggódunk az EU-ban. Tehát néhány elképzelés bele kellene illeszteni, amelyek ugye aggasztanak, olyan dolgokra, amelyek aggasztanak bennünket. Menedékjog, visszafogadás, migráció, és persze ugye uh, rendition, személyek illegális kiszolgáltatása, illetve kínzás, Ugye egy tucat európai ország volt ebben cinkos, és igazából a tanács sosem adott erre kollektív választ. Az utolsó dolog, amit szeretnék mondani, és itt a szocialisták és a szociáldemokraták és a liberálisok között ebben nézeteltérés van, mi a szociális és gazdasági jogokban nem hiszünk, mi a polgárjogokban hiszünk, nagyon nehéz ö, számokban kifejezni a, a gazdasági és szociális jogokat. Hogyha valaki azt mondja, hogy joga van a lakhatáshoz, akkor mekkora lakáshoz van joga, mekkora házhoz? Tehát innentől értelmetlenné válik a dolog. Milyen fajta munkához van joga az embernek, hogyha joga van a munkához? Hát ez egy hagyományos válaszvonal persze a szocialisták és a liberálisok között. Köszönöm. Köszönöm, most pedig Romero Irueva, és aztán Bronszúr, és ezzel, ezzel bezárult ez a kör, és Kingát megkérjük, hogy válaszoljon. Thank you so much. Actually, I'll... Köszönöm szépen, próbálom rövidre fogni. Nehéz ez a feladat, mert mindig az az érdekes, az embernek, hogy sokáig beszél, de a lényeg hiányzik. Nehéz tárgy ez a feladat, úgyhogy együtt érzek önnel jelentéstevő asszony. Egy általános jellegű megjegyzésem lenne, erre jutottunk ezekre a következtetésre a frakcióban, és ezeket be is fogjuk terjeszteni módosítások formájában. A legtöbb dolog már elhangzott egyébként, de azért kiemelnék egy-két dolgot. Első rész. Két dologra utalnék. Egyrészt, egyrészt nem csak az Európai Parlament, hanem ennek a szakbizottságnak a szerepét is külön ki kell emelni. Ez már többször elhangzott, de ezt muszáj megtenni. Nyíltan ki kell mondani azt, hogy a mi szakbizottságunknak igenis szakterülete az alapjogok kérdése. Ennek explicite meg kell jelennie. Aztán össze kell kötni a belpolitikát, illetve a külpolitikák belpolitikai hatását. Hogyan hat ez az alapjogokra? Második rész. Itt is egy fontos dologra utalnék. Arról van szó, hogy az alapjogi értelmezés, ö, értékeléseknek mindenképpen ki kell térni az ügynökségre, az ekoszokra, illetve a civil társadalommal való konzultációra. Tehát ez a ez a, ez a fajta együttműködés mindenképpen meg kell, hogy jelenjen. Tehát ügynökség is, civil konzultáció, stb. A harmadik dolog, nemzetközi felekkel való együttműködés, hát ez nem könnyű de vannak jó példák is, például az Európa tanácsával való együttműködés emberkereskedelmi témákban, vagy embercsempészet témájában. Látford asszony is utalt a 35-ös bekezdésre. Szép próbálkozás ez, de véleményem szerint egy kicsit részletesebbnek kéne lenni ennek a listának. különböző döntések utáni felelős, felelősségre vonhat, vonhatóságot, stb. stb. Ezeket mind meg kéne jeleníteni. Ennyit szeretnénk elmondani segítségképpen. Elnök, köszönöm szépen, még Bronz úrnak van mondandója. Igen, köszönöm. George Orwellnek is voltak komoly elképzelési az alap jogokról. Például a demokratikus szó sokszor használjuk, de aztán nem valósul meg. Sokszor a modern államokban a liberálisok sok eszmét elterjesztettek, de ezek nem voltak ingyen. Például a szabad megnyilvánulásokat is mindenképpen korlátozták. Az Európai Unióban akár véleményük szabad kinyilvánításért is bebörtönözhet embereket, akkor is, ha nem erőszakosak. Ez szerintem nem tisztességes. Jelenleg nem a muszlimok miatt ti kritikáért ö, üldöznek valakit, hanem az iszlám ellenes doktrinájáért. Nos, az alapjogi kartából három ország nem kért, az egyik ezek közül az Egyesült Királyság, de az AFKO-ban felmerül a kérdés, hogy érvényesek ezek az opt-outok. Nem nagyon tudjuk. Az emberi jogi egyezmény ezután nem csak az Európa Tanács alapdokumentuma lesz, hanem az európai jogszabályokba is, a joganyagba is beletartozik ez, tehát a Luxemburgi Strasburgi Bíróság is odafigyel arra. Kérdés, hogy hogyan fog ez az eddigi jogszabályokhoz, joganyagokhoz illeszkedni. Ezt senki nem tudja. Elnök, tessék Kinga, kérlek, hogy reagálj az elhangzottakra. Köszönöm, kedves kollégák! Köszönöm, hogy ilyen konstruktívan álltak hozzá ehhez a témához. Mint említettem a bevezetőmben, örülök minden módosításnak. Kérem, hogy segítsenek. a jelentés formálásában. Úgy gondolom, hogy a legtöbb aggájuk megalapozott, úgyhogy örülök az összes gondolatnak, elképzelésnek, felvetésnek. Benyova asszony elképzelését már most tudom, hogy hol kéne elhelyezni a 35-ös passzusban. akarta csak akkor kötelező érvényű a tagállamoknak, hogyha ez kötelező érvényű EU-s jogszabályokban megjelenik, ezt próbáltam világosan kifejezni, de köszönöm az észrevételt. Várom a módosításokat. Weber asszony. Már korábban is egyeztettünk arról, hogy érdemes ilyen szempontból is megvizsgálni az alapjogó kérdését jelen pillanatban. Nyilván módosítható még a szöveg, ezt már mondtam, Az utolsó verzióban már nem ilyen arányban jelennek meg a, a kisebbségek, mert nyelvileg ellenőriztük. Gomes asszony. Az emberégok valóban kapcsolódtak egymáshoz. Négyes bekezdésben kultúrát is szerepeltetni kéne. Aztán a 35-ös bekezdést is lehet még javítani, módosítani. az egyezményekre, konvenciókra valóban utalni kell, mert nagyon nehéz mindent belevenni egy jelentésbe. Ki kell mazsolázni a legfontosabb dolgokat. Lát fordasszony. Az alapjogi ügynökséggel kapcsolatban én véleményem szerint ez nem jelent garanciát, arra garancia, hogy az alapjogokat folyamatosan megfigyelik. És ez szerepel a szövegben is. Az ügynökségnek az a feladata, hogy tényekkel, adatokkal lássa el a döntéshozó intézményeket, ezért is született meg ez az ügynökség. A 35-ös bekezdést, mint említettem, lehet javítani, Roméva úr, én magam is gondoltam arra, hogy az Európai Parlament szerepéről szóló bekezdést módosítani kéne, de a jelentés terjedelmi megkötései miatt ezt ki kellett húzni, de nekem is lesz ezzel kapcsolatos módosítása. Tehát nagyban egyetértek önnel. Fontos, hogy a civil társadalommal konzultáljunk, tehát a civil platforma való utalást teljes mértékben el tudom fogadni. Bronszúr. Olyan kérdésekre utalt, amelyekre még nincs meg a válasz a különböző mechanizmusokkal kapcsolatban. De hogyha el, hogyha alkalmazzuk mindezt, akkor nagyon sok minden kiderül számunkra is. Nem lesz akadály ebben az alapjogi konstrukcióban. Mindenkinek megköszönöm tehát az együttműködést, folytassuk a munkát, az együttes munkát. Köszönöm. Elnök, köszönöm, kedves Kinga. Térjünk rá a következő napi rendi pontra a bevándorlási összekötő tisztviselők hálózatának létrehozása, Diaz de Mera jelentés. Áprilisban szavaztunk erről, aztán informális trialógusra kerül sor két het, héttel ezelőtt. Kérem, Diaz de Mera úr, számoljon be arról, hogy hogy állunk. De most fél perces szünet, megvárjuk, hogy aki ki akar menni, az kimenjen agenda item for the next one. Okay. Okay. Okay. Then uh, please, uh, Mr. Diaz de Mera, uh, you have... Tessék, Diaz de Mera úr. Muchas gracias, señora presidenta. Köszönöm, elnök asszony. Igyekszem röviden fogalmazni. Bizonyára tudják, hogy ez a jelentés már az indokoltnál régebb óta időzik itt, és úgy tűnik, hogy végleges lépést tudunk tenni, hogy elfogadjuk ezt a jelentést. Ehhez nem kevés jó indulatra volt szükség az a árnyék jelentéstevők részéről. Most szeretném önök, ők, nekik megköszönni ezt a nagy lelkűséget. Arról van szó, hogy a 377 per 2004-es rendeletet megváltoztassuk, konkrétan a harmadik és negyedik cikkről van szó. A 3B pontról van szó, a 73-as és 74-es cikkben az uh, Unió alap szerződéséről van szó. Bizonyára önök is pontosan tudják, hogy ez a rendelet milyen funkciókkal milyen funkciókkal ruházza fel a tiszt, összekötő tisztviselőket. Nos, milyen módosításokat szeretnénk, szeretnénk elérni? Négy ilyen célkitűzés van. Először is az összekötő tisztviselők funkciójának javítását. Szeretném azt elmondani, hogy 27 tagállamnak vannak összekötő tisztviselői, viszont a tagállamoknak 133 államban vannak még a világon összekötő tisztviselői. Tehát ki kell használni ezen összekötő tisztviselők know-how-ját, illetve az ikoneten keresztül ki kell használni az összekötő tisztviselőket az összes lehetséges módon, és itt nem személyes adatokról van szó. Itt arról van szó még, hogy a külső határok védelmét javítsuk, illetve, hogy fél éves jelentéseket készítsenek ezek az összekötő tisztviselők. Köszönetet szeretnék mondani Guillaume asszonynak, Szilvinek az együttműködését ért. Franciszka Kellernek, Kimiri Sefnek, Ruita Válesnek, Cecilia Wilströmnek és Ellen Flottnak is szeretnék köszönetet mondani az igen szoros együttműködésért, és hogy elkötelezték magukat, hogy javítsanak ezen a jelentésen. Október 13-án került sor a három oldali egyeztetésre. Jelen volt természetesen a tanács és a bizottság. Itt megvitattuk azokat a módosításokat, amelyeket elfogadtunk volna akkor, hogyha nem virtuális, hanem reális lett volna az orientatív szavazás. Számos cserét javasoltak, három potenciális kompromisszumos módosítást olvashatnak a dossziéjukban, angolul vannak meg ezek, és ezek a kompromisszumos módosítások azt gondolom, hogy eleget tesznek az elvárásainknak, talán az összesnek, amelyeket megfogalmaztak az árnyék jelentőstevők. Bizonyára tudják, hogy négy kompromisszumos módosítást eh, javasoltam, és egy indoklást. Az indoklás célja, hogy világosan és egyértelműen kinyilvánítsuk a parlament és a szakbizottságunk álláspontját a terminológiával kapcsolatban. Tehát amikor az illegális bevándorlásról van szó, akkor mindig ezt a terminológiát kell használjuk. Én az, a bevándorlás és az illegális szavakat mindenképpen szétválasztanám egymástól. Inkább az irreguláris vagy szabálytalan bevándorlásra utalnék, hiszen ez nem bűncselekmény a legtöbb tagállamban. Az egyes, a kettes, a négyes és a hatos os módosításra lenne hatással le ez a változás, illetve részben a nyolcasra. Ezt a szöveget egyébként Szilvivel ketten dolgoztuk ki. A kompromisszumos módosítások a hatos, Guillaume féle, a hetes, Tavares féle, illetve Flotris Keller féle, a nyolcas, Flotter és Keller féle, és a 9-es Keller féle módosítások szellemében írottak. Egyeztettem a liberális frakcióba tartozó kollégákkal, és a hármas módosítás, ami a szolidaritásról szól, az egyetlen fennmaradó vagy megoldandó kérdés, illetve az ötös, ez a Kellerféle módosítás, ezt nem nagyon tudják elfogadni a tanácsban. A tanács úgy véli ugyanis, hogy a tagállamoknak nem kötelezettsége, hogy tájékoztassák a parlamentet olyan kérdésekről, amelyek kizárólag tagállami hatáskörbe tartoznak. Mindezek fényében arra kérem a, módos, arra kérem a kollégákat, hogy próbálják meg a módosításokat elfogadni, ezt megtalálják a dossziéban, illetve azt a módosítást, amire az imént utaltam, tehát az indoklásban van ez a módosítás, így aztán talán egyszer mindenkorra le tudjuk zárni ezt a jelentést. Elnök asszony, arra szeretném kérni, hogy mivel a szociáldemokrata frakciónak igazolt nehézségei vannak. Szeretnénk azzal kapcsolatban, hogy 15-én tudunk erről szavazni. Azt javaslom, és ehhez kérem a többi frakció jó indulatát is, hogy ha lehet, akkor a Gál jelentéssel együtt Strasbourgban szavazzunk erről, hétfő délután, hétfőn este ez nem, jelent, nem lenne precedens, hiszen hasonlóképpen már eljártunk a korábbiakban is. Így aztán a belga elnökség egyik célkitűzésével egyet tudnánk érteni, illetve segíteni tudnánk abban, hogy decemberig ezt lezárjuk. Köszönöm szépen. Thank you very much. Köszönöm szépen való igaz, hogy az SND frakciónak 15-én Budapesten lesz egy frakcióülése, és akkor majd erről beszélhetünk. Mielőtt tovább lépnénk, szeretném megkérdezni, megkérni Bénasszonyt az elnökségből, hogy esetleg kíván-e hozzátenni valamit, öné a szó. Tisztelt elnök asszony, köszönöm szépen. Az elnökség először is köszöntet kíván mondani a jelentés készítőnek az előterjesztett kompromisszumos módosítókért. Ez nagyon konstruktív tárgyalásoknak az eredménye, amiket egy informális trilógus kapcsán de október 13-án sikerült elérnünk. Sajnos nem tudunk már ma állást foglalni a tanács kérdéseiben. Ezeket ugyanis még meg kell önöknek is vitatniuk, de biztosítatom önöket arról, hogy ezek a kérdések a következő munkacsoport ülésen október 29-én napri rendre fognak kerülni. Azt már azonban már most is elmondhatom, hogy ezek a kompromisszumos javaslatok mindenképpen a jó irányba hatnak legalábbis, ami minket illet. Úgy gondolom továbbá, hogy a különböző delegációk ezeket el fogják fogadni. Tehát a kompromisszumos javaslatai jelentés készítőjének jó lenne, hogyha figyelembevételre kerülnének, és önök pedig ezeket jóvá hagynák adott esetben, és így a belga elnökségnek lenne egy kis sikere ezzel az ügyel kapcsolatban. Bizottságnak adnám meg a szót, mondja az elnök. A bizottság nevében én is szeretném megköszönni Gyezemére képviselő úr munkáját, és kifejezni reményünket, hogy a tanács a tagállamok számára elfogadható lesz a mai napon a az Önök Bizottság elé terjesztett kompromisszumos javaslat. És reméljük, hogy a bizottság javaslatát mi hamarabb el tudják fogadni. Köszönöm. Köszönöm szépen, akkor én is hadd köszönjem meg magyarul. Uh, now we have uh, three members who would like to... Uh... Három tagunk van, aki szeretne még ehhez hozzátenni valamit. Kirkoppor először, majd Cecilia Wikström. Tisztelt elnök asszony, szeretnék gratulálni a jelentés készítőnek az elvégzett munkához, és világosra szeretném tenni, hogy általában úgy gondolom, hogy a menekültügyi támogatóhivatal nagyon jó elképzelés, és a kollégáim és jó magam is szeretnénk segíteni ebben a munkában. Ugyanakkor szeretnék egy dolgot pontosítani. Nyilvánvaló, hogy úgy gondolom, hogy amikor ezzel a kérdéssel foglalkozunk, ez egy rendkívül érzékeny kérdés, és mindenképpen maximálisan együtt kell működnünk a kormányokkal, ügynökségekkel. A jogszabályok a struktúrákat alakítanak ki, és ezzel kapcsolatban egy, nekem mindig kis kétségeim vannak, hogy ez valamilyen módon tényleg jobbá teszi a dolgokat. Ezek a hivatalok persze fontos, hogy meglegyenek, és szinte egy formális hálózat alakul ki ezzel. Természetesen régóta vannak már bevándorlási összekötő tisztviselők. Én magam is fogla, voltam ilyen, láttam el ilyen feladatot a világ különböző területén, olyan helyeken, ahol nagyon sokan akarnak ki vagy bevándorolni, például sokan akarnak az Egyesült Királyságba jönni. És a munkánk az szinte kizárólag a kibocsátó állammal való együttműködésre épült, és rendkívül sikeresen tudtunk dolgozni. Úgy gondolom, hogy ennek lehet pozitív hatása, akkor, hogyha megfelelő vitákat, jó tapasztalatok cseréjét valósítjuk meg, és ezt hatékonyan tesszük. Ez lehet ennek a kezdeményezésnek is a végeredménye. Én valószínűleg kisebbségben vagyok itt, és tudom, hogy most Európában mindenütt azt szokták mondani, hogy irregular immigration, tehát nem szabályos bevándorlás, és értem, hogy az illegális szó nem elfogadható egyesek számára, mégiscsak azt kell, hogy mondjam, hogy a nem szabályos, a szabálytalanság az nem jelent semmit, tehát ö, itt ezt világosan látni kell. Egy olyan helyzettel állunk szemben, ahol az illegalitás, a törvénytelenség nem csak azt jelenti, hogy a saját biztonságukat kell védeni, hanem azért is, mert a kérelmezőknek is az az érteke, amikor a menekült jogi státuszért folyamodnak. Fontos, hogy be tudják tartani a különböző szabályokat. Akik ezt nem teszik meg, és megsértik a szabályokat, vagy azokkal visszaélnek, azokat igenis illegálisnak, törvénytelenek kell tekinteni. Ez nagyon sok kérdőjelet is jelent, hogy hogyan, mi lesz a sorsa az ő kérelmüknek, vagy milyen lesz a státuszuknak. Én ezt fontosnak tartott hogy ezt megosszam önökkel. Ezzel együtt úgy gondolom, hogy jelentés készítője kitűnő munkát végzett, és támogathatjuk a jelentést. Elnök, köszönöm szépen, Cecilia, majd Guillaume asszony. Köszönöm szépen, tisztelt elnök asszony. Először is szeretném elmondani, hogy igazán csalódott vagyok, hogy nincsen svéd tolmácsolás erre az ülésre de csak hogy a, ezt el kellett mondanom a jegyzőkönyv számára. Szeretnék köszönetet mondani kollégáinknak, Diaz de Mera úrnak a kitűnő munkáért. Biztos és köszönetemet fejezem ki azért is, hogy az én módosítomat is bevette. Azt javaslom, hogy az illegal migrants-et irregular migrants-re módosítsuk. Azonban a ház jogi szolgálata szerint ez nem lehetséges, mert a szerződésekben is az illegal tehát törvénytelen kifejezést alkalmazzuk, és itt többről van szó, mint egyszerűen a kifejezésnek a jogi értelmezéséről. A szemantikának itten politikai tartalma is van, és több van ebben, mint a törvényesség kérdése. Tehát ezért használunk különböző kifejezéseket, amikor az emberekről beszélünk. A politikai definíció legalább ennyire fontos. Mivel én sohasem tudnám elfogadni azt, hogy egy emberről azt mondják, hogy illegális úgy értelmezem, hogy körkapor és jó magam egyet érthetünk, vagy nem érthetünk egyet ebben, mégis azt várom, hogy valamilyen kreatív és figyelemreméltó együttműködés szülessen, de ebben a kérdésben ragaszkodom az álláspontomhoz. Hogyha nem lehet beültetni a módosítót, akkor Tiaz de Mera or esetleg a magyarázó részbe betehetne egy bekezdést, amiben elmondja, hogy az illegálist irregularre szeretnénk változtatni valamennyi dokumentumban ideértve a szerződést is. Én ezért nagyon hálás lennék, és a pártom nevében is köszönetemet fejezném ki és várom ennek a Diaz de Mera kitűnő munkájának az elfogadását. Köszönöm szépen. Now I would like to close the Köszönöm szépen, szeretném most lezárni a hozzászólók listáját, még négyen szeretnének hozzájárulni a vitához, és azt kérem, hogy nagyon röviden fogalmazzanak, és engedjék meg, hogy jelezzem, amikor vége van a hozzászólási időnek, mert egy idő múlva a tolmácsok haza fognak menni. Szilvi Guillaume, aztán Franciszka Kelle. Én is szeretnék köszönetet mondani Diaz Demera úrnak a munkájáért, illetve azért, hogy az árnyék előadókkal konzultált, illetve figyelembe vette a különböző szempontokat, prioritásokat, amelyeket mi kifejeztünk neki. Eredetileg úgy gondoltam, hogy sok módosításra lesz majd szükség. A szöveg változott, most már benne van a jobb információcsere a menekültügyi irodával, az Európai Parlamenttel, úgy gondolom, hogy átláthatóbb a hálózatok működése, és a mm, szövegtervezet megközelítése jobban foglalkozik az emberi jogi szempontokkal az összekötő tisztviselők hálózata vonatkozásában. Nagyon hosszú ez a szakbizottsági nap. Én nekem is muszáj véleményt nyilvánítanom a terminológiáról az irreguláris és az illegális témájában. Szerintem a fogalmak tartalma más, az illegális, ez hamis képzetet kelt. Wikström asszonynak igaza van, hadd mondjam el, hogy mindig nehézséget jelent számomra, amikor a tanács, a trilógusban azt mondja, hogy most egyszerűsítek, mivel a munkacsoportban így szoktuk mondani, ne változtassunk ezen. Hát ez engem egy kicsit zavar, hogy így állnak hozzá. Köszönöm szépen Diaz Demera úrnak, hogy kompromisszumot talált az indokolásnál, a terminológiánál, a nyelvezetnél, szemantikailag, politikailag, jogilag szerintem megfelelőek ezek a fogalmak, és remélem, hogy sikeres lesz a munka. Köszönöm szépen. Franciska Keller, aztán Renate Weber, végül Sarah Latford következik. Köszönöm szépen, én is szeretném megköszönni Diaz Demira úrnak a munkáját. Kiváló munkát végzett ebben az ügyben Sajnos be kell, hogy jelentsem, hogy visszavonjuk a módosítóinkat, amelyek nem harmonizálnak valamelyik rendelettel. Ezt nagyon sajnálom, mert erőteljesebb emberi jogi megközelítést szerettünk volna az összekötő tisztviselők hálózatával kapcsolatban alkalmazni. Szerintem nagyon fontos az emberi jogi funkciója ezeknek az embereknek, hiszen emberekkel foglalkoznak. Sajnálom, hogy erre most nem lesz mód, talán a tanács figyelembe veszi majd ebben az ügyben vagy jövőbeli ügyekben. Ami az irreguláris illeti, valóban nem szabad törvénytelennek, hanem szabálytalan, jogellenes bevándorlónak kell nevezni őket. Köszönöm a figyelmünket. Köszönöm szépen. Renate Weber Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretnék gratulálni Diaz de Mera úrnak. Köszönöm neki a jelentést, nagyon konstruktívan dolgozott, és tényleg elfogadta az elfogadhatót. Én csak az irregular és az illegal témájában szeretnék hozzászólni voltunk Diaz de Mera úrral Latin Amerikában, találkoztunk latin amerikai partnerekkel, és tudjuk, hogy ott mennyire kényes ez a kérdés. De az az igazság, hogy jogi szempontból van jogos, meg jogtalan. Tehát lehet, hogy ez a konstruktív megközelítés, és ez nem közvetlenül erre a jelentésre vonatkozik csak, nem az emberek illegálisak, hanem a helyzetük, amiben vannak. Az egy, az egy illegális helyzet. Ilyen parafrázissal talán jobban megértjük, hogy nem az emberi, jó, emberi lényeket marasztaljuk el, hanem a helyzetüket. És ugye fel kell számolni ennek a helyzetnek az illegalitását. Köszönöm szépen, azt hiszem, hogy a vita az illegalitásról, irregularitásról tovább megy ezen a jelentésen, vagy túlmutat azon Sarah Nagyon hasonló észrevételt akartam tenni, mint Renate. A múltban az illegal jelzőt emberekre alkalmazni magam is problémásnak találtam itt a házban. Illegális migrációról lehet szólni, de illegális migránsokról nem annyira, hiszen nem az emberekről magukról van szó, nem ők illegálisak. Az nem bűncselekmény egyébként, hogyha az ember átlép egy határt, <laughs> illegálisan. Ez egy közigazgatási, administratív szabálysértés de nem bűncselekmény. Tehát, hogyha találnak valamilyen kompromisszumot, hogy illegális migrációt használjunk, de migránst ne, akkor az nekem már kielégítő. Köszönöm szépen, Diaz de Mera úr, kívánna reagálni? Köszönöm szépen, elnök asszony, egész röviden, de noblesse oblige mindenképpen válaszolnom kell néhány dologra. Először is hálás vagyok azért, hogy a szakmaiság ilyen jól megvalósult a tanácsal való párbeszédbe. Illetve hálás vagyok a bizottságnak is, akik nagyon aktívan és nagy léptek fel ebben az ügyben. Timothy Kirkhope-nak megköszönöm a szavait. Úgy gondolom, hogy kormányok, illetve az ügynöksége kapcsolatát jó dolog lenne optimalizálni. Az illegális, irreguláris kérdésben nem tudok vele egyet érteni. Ezt sajnálattal mondom, mert más dolgokban általában együtt szoktam vele érteni. Ceciliának, Szilvinek, Keller asszonynak, Renátének és Szára Latvornak azt mondhatom, hogy nekem nem kellett felülvizsgálnom az eredeti véleményemet, mert a frakcióban is, és a frakción kívül is mindig is az volt az álláspontom, hogy az irreguláris szab, ö, szabálytalan szót használom, az illegális szót sosem. A legfrissebb jogszabályok a legfrissebb jogszabály az Unióban, Spanyolországban van, 2009. novemberében született ez. Elég furcsa módon mind a két terminus szerepel ebben a jogszabályban. Tehát a reguláris is, vagy irreguláris, illetve az illegális is. Nagyon komoly szellemi vita folyt erről, politikai, szemantikai és jogi vita zajlott erről Spanyolországban. Én elmondtam, hogy mi erről az véleményünk, bár ezt az indoklásban tettem. Egyetértek azzal, elnök asszony, hogy nem csak ebben a jelentésben szerepel ez a terminus, hanem nagyon sok más jelentésben felüti még ez a fejét még nagyon hosszú utat kell bejárnunk, hiszen a jövőben is sok jelentéssel lesz még dolgunk, amiben szerepel ez a megfogalmazás. Olyan megoldást kell találnunk, amivel egyet tud érteni a bizottság, a tanács és a parlament is. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm. Fontos volt ez a vita. Haladjunk. Napirend értelmében a harmadik országbeli állampolgárok vállalaton belüli áthelyezés keretében történő belépésének és tartózkodásának feltételi a következő téma. Jakolino úr a jelentéstevő, de Schmidt asszonynak szeretném először megadni a szót a bizottság nevében. Tehát jön, és aztán majd tovább megyünk. Thank you very much uh, to give me this opportunity to present our... Köszönöm szépen, hogy alkalmat kapunk a, ebben a bizottságban a javaslatunknak az ismertetésére. Ahogy tudják, a bizottság egy júliusban döntött úgy, hogy egy ilyen javaslatot tesz, illetve a szezonális munkásokról. Itten a vállalaton belüli áthelyezésekről van szó, és ez is egy építőkő annak érdekében, hogy a migrációs politika rugalmas és megfelelő legyen. Úgy gondoltuk, hogy ez segíthet abban, hogy a bevándorlási politikát megfelelően kiépítsük és alakítsuk. Nem szabad, hogy Európa csak egy erődítmény legyen. Véleményünk szerint ez a javaslat mindenképpen szükséges, és nagyon várják is, és a versenyképességét is segítheti gazdaságunknak, illetve kiegészít egyéb rendelkezéseket, ami az EU 2020-as stratégiához kapcsolódik. A vállalaton belüli áthelyezés, ez külön ismereteket, képességek teszik szükségessé, és ahhoz is szükséges, hogy az e Európai Unióban legyenek megfelelő befektetések, beruházások. E tekintetben ez a politika fontos szerepet fog játszani, illetve a demográfiai kihívásokat is segít megoldani az Európai Unióban. Az átmeneti munkatársaknak a foglalkoztatása az Európai Unióban az elmúlt években egyre gyakoribb és fontosabb kérdésé vált. Ugyanakkor az ilyen időszakos áthelyezések abban az esetben, hogyha a vállalatok külföldről, tehát az unión kívülről jönnek, akkor ez nagyon sok problémát, illetve különböző megközelítéseket jelent. A szabályozások is eltérőek a különböző uniós tagállamokban Lassú és bonyolult ezeknek az intézése, és nagyon sok nehézségük van a vállalatoknak, amikor munkatársaikat akár az unión belül is egyik államból a másikba akarják átküldeni munkavégzés céljából és különösen érdekes ez. Ez elsősorban szakképzett munkaerőket, vezetőket jelent, ezeket ter- a harmadik országban lévő vállalatok küldik át az Unióba, úgy, hogy ugyanahoz a vállalatcsoporthoz tartozó egységhez helyezik. Ez maximálisan három év lehet szakértők és vezetők esetében, szakképzett gyakornokok esetében három perc és megfelelő lakhatási feltételeket kell jele, a személy, illetve a családok számára biztosítani a specifikus belépési sémák harmonizált feltételeket kell, hogy eredményezzenek. Fontos, hogy gyorsan lehessen intézhető 30 nap alatt a belépés, illetve a lakhatási és munkavállalási engedély együtt legyen kiadható. A családegyesítés szempontjából egy egyszerűsített rendszert javaslunk azért, hogy segítsük a mobilitást az unión belül, és javasolunk egy egyértelmű jogi státuszt és specifikus lakhatás és munkavállalási engedélyt, úgy, ahogy ezt előirányozzák egyébként a szerződések is. És a, a tagállam dönthet arról, hogy hány ilyen áthelyezést engedélyez. Közös szabályok kell erre alkotni, és fontos, hogy a vállalatoknak ne 27 különböző rendszerrel kelljen megküzdeniük. ők fontos, így, hogy a, jobban tudják biztosítani a személyi állományt, a megfelelő szakismeretet és a tudás alapú innovatív gazdaságot ezzel segíthessék, illetve vonzani tudjuk a beruházásokat, és ezzel is munkahelyeket tudjunk teremteni az unión belül. Természetesen bízunk abban, hogy ezek a viták és az Európai Parlamentben és a tanácsban folytatott vitákat követően a különböző aggodalmak kiegyensúlyozásra kerülhetnek, és gyors eljárás le, válik majd lehetővé, és ugyanakkor biztosítani tudjuk azt is, hogy ez az új bevándorlási eszköz megfelel a tagállamok igényeinek és megfelelő garanciát nyújt a lehetséges visszaélésekkel szemben is. Elnök, köszönöm szépen. Most a belga elnökség képviselőjét kérném, hogy szóljon hozzá a témához. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagyon rövid leszek a tájékoztatást követően, amit a bizottság adott. Ez az irányelv már beterjesztésre került a legutóbbi igazságügyi és belügyi ö, tanácsülésen. A tagállamok kedvezően fogadták, és emlékeztettek arra, hogy ahogy a bizottság is elmondta, fontos, hogy a, te, a legális bevándorlás területén is előrelépjünk. A technikai munka a munkacsoportban kezdődött szeptemberben, de továbbra is még előzetes fázisában tart. A tagállamok még nem alakították ki végleges álláspontjukat, a legtöbb delegációnak fenntartásai vannak, tehát túl korai lenne, hogy egy tanácsi álláspontról beszéljünk. Ugyanakkor az elnökség megjegyzi, hogy a mobilitás, az Európán belüli mobilitás problémákat jelent, és ezt mindenképpen valahogy meg kell oldani. Ezt a kérdést azonban még meg kell vitatnunk, és ez a következő munkacsoport értekezlet alkalmával fog megtörténni. A belga elnökségnek az a szándéka, hogy intenzíven dolgozzon ezzel a jogszöveggel, és az első olvasatot véglegesítse oly módon, hogy a főbb nehézségeket pontosan be tudjuk azonosítani. Azonban egyelőre nem vagyunk abban a helyzetben, mert nagyon gyorsan megy az idő, hogy ezt véglegesen le is zárjuk még az mi elnökségünk ideje alatt. Köszönöm szépen! The Hungarian presidency utána pedig majd folytatja a magyar elnökség ezt a munkát. Most pedig Jakolina úr felé fordulok, ő a jelentéstevő. Köszönöm szépen, elnök asszony. Nagy figyelemmel hallgattam a bizottság és a soros elnökség felszólalását. Ez a jelentés egy öt irányelvből álló csomagba illeszkedik, ezek mind valamilyen módon a foglalkoztat, a munkaerőpiachoz és a bevándorláshoz kapcsolódnak. Úgyhogy a vállalaton belüli áthelyezéseknek nem csak akkor van jelentősége, amikor harmadik országbeli állampolgárok kerülnek az Európai Unióba, hanem arról is szó van, hogy a tagállamokon belül is áthelyezések történhetnek a vállalatokon belül. Ez is indokolja a bizottság hozzászólását. Említette, hogy milyen szűkös határidők közül, határodő közepette kell ezt az eljárást lefolytatni. 30 napos határidőt említettek. Ez egy nagyon fontos körülmény. Az irányelvban nem szerepel a kutatás kérdése, tehát a tudományos kutatás. Nos, sem a különleges kategóriákban, sem máshol ez nem szerepel. Aztán családegyesítés kérdésével is foglalkozni kell, ezzel korábban még nem foglalkoztunk. Ugyanakkor a szubszidiaritás elvét itt is figyelembe kell venni, tehát elképzelhető, hogy a tagállamok fenntartják majd a bevándorlási kvótákat az ilyen vállalaton belüli elhelyezések esetében is. természetesen szakmai szempontból mindenképpen gazdagítja ez a vállalatokat, illetve magukat, a szóban forgó személyeket is. Említették a menedzserek számára a három éves időtartamot, és a egyéb dolgozók számára az egy évet. A tanácsban ugye eltérő tagállami álláspontok vannak ezzel kapcsolatban, ezeket szívesen megismerném. és különböző derogációkkal el lehetne érni azt, hogy sokkal jobban leegyszerűsítsük a családegyesítést, illetve lehet, hogy a szakemberekkel kapcsolatban is talán pontosabban kéne fogalmazni. Még egy dolog, gyakorlatilag itt magunk között vagyunk, úgyhogy nem szeretném sokáig húzni a vitát. Nos, az irányelv az áthelyezésekről szól. De ezek itt nem valódi áthelyezések, hiszen az áthelyezés azt jelenti, hogy egy struktúrából egy másikba kerül valaki, de itt nem erről van szó, hiszen itt időben korlátozott áthelyezésekről van szó. Tehát nem egy ez csupán egy időszakos áthelyezés, nem egy végleges áthelyezés. Egyébként, ha bármilyen kérdésük van, akkor rendelkezésükre állok. Úgy gondolom, hogy ez a szöveg alapvető fontosságú a migrációs fluxusok esetében, és a, és a képzett munkaerő esetében nagyon jó lenne, hogyha megkönnyítenénk az áthelyezéseket. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök, köszönöm. Elég késő van, de azért még vannak érdeklődő hozzászólók, Nagyja Hirsch és Cecilia Wikström asszony következnek. Nagyja. Köszönöm szépen, elnök asszony. Én úgy vélem, hogy a vállalaton belüli áthelyezésről szóló irányelv nagyon nagy fontosságú. Azt hiszem, az üzleti világ már régóta kéri rajtunk ezt számon. A bizottság a 30 napos határidőt javasolja. Ugyanakkor az irányelvben a 90 napos határidőt olvashatjuk. A kérdés számomra az, hogy nem egy diszkriminációs jelenségről van szó. Tehát 30 napos, 90 napos határidő is elhangzott ezt. még egy kérdés felmerül. Ez pedig az, hogy a tagállamoknak van arra lehetősége, hogy megfelelő infrastruktúrát előteremtsék, hogy a 30 napot betartsák. Köszönöm szépen, Cecilia Wikström következik, és aztán Schmidt asszony, ha reagálni kíván a felvetésekre esetleg. Köszönöm szépen! Jan Mulder nevében szeretnék hozzászólni, ő is árnyékrendtéstevő, de nem tudott már jönni. Örülünk annak, hogy ez a fontos bizottsági javaslat végre elkerült a parlamenthez. Alapvető fontosságú ez a javaslat, csak úgy lehet átfogó migrációs politikát elkészíteni, hogyha a munkaerőpiaci igényeket is figyelembe veszük a tagállamokban. Mulder úr azt szeretnék kihangsúlyozni, hogy a szezonális munkásokra vonatkozó irányelben nem kapunk megfelelő garanciákat. Ő úgy véli, hogy nem világos az, hogy a szezonális munkások esetében is meg kell adni a könnyített munkaerőpiacra való hozzáférést a tagállamoknak, avagy nem. Ezzel kapcsolatban Mulder úr egy tanulmány elkészítését kéri. Nagyon nagy szükség van arra, hogy a vállalaton belüli áthelyezésekről készüljön egy ö, irányelv, és örülnék annak, én magam is, és Mulder úr is, hogyha minél hamarabb ezt le tudnánk zárni. Uh, Köszönöm szépen, mielőtt lezárnánk, akkor Schmidt asszonyhoz fordulok, hogy szeretne reagálni a feltett kérdésekre. Köszönöm Hát a kék kártya irányelvvel kapcsolatban hadd említsem meg, hogy a vállalaton belüli áthelyezése nem vonatkozik az EU kártya irányelv. Itt egy gyors eljárást javaslunk, hiszen ezek az emberek rövid időre érkeznek. A lehető legrövidebb időn belül lehetővé kell tenni a belépésüket, lebonyolítani az eljárást, vonzó eljárást kell kialakítani hogy ezek az emberek az EU-ban működő lányvállalatokhoz gyorsan ide jöhessenek. A szezonális dolgozókkal kapcsolatban azt hiszem most nem kell reagálnom. Természetesen nagyon örülök az ICT-zel kapcsolatos támogatásnak. Köszönöm szépen. Tovább megyünk, az utolsó napi rendi pont, egy együttes vita az EU, Izland és Norvégia közötti rendelkezésekről 2000. május 29-én létrejött kölcsönös bűnügyi jogsegény egyezményről és annak jegyzőkönyvéről van szó, másfelől pedig a, az átadási eljárásról ezen országok és az EU között. Várunk egy picit. Claude Moraes az egyik előadó, a másik Rui Tavares. Jönnek, jönnek. Akkor a másodikkal kezdjük, a Tavares jelentéssel. Yes. We wait a little bit. Várunk egy kicsit. Beno. Uh, Mr. Tavares, can, can we start? Tavares úr, elkezdhetjük az ön jelentésével? Ön itt van, és akkor haladhatunk. Pillanat, a bizottság sincs itt. Should we wait for some minutes? Uh, it's coming. It's coming? Should we wait? for the Commission, yes, because it is for the presentation by the Commission. Aha. Then I'm really sorry, we should wait <laughs> Hát nagyon sajnálom, akkor néhány percet várnunk kell, amíg megérkezik a bizottság. Ha jól látom, jól hallom, akkor itt van a bizottság képviselője. Együtt vitatjuk meg a két jelentést, együttes vitát tartunk, és uh, azt kérem, hogy először a bizottság ismertesse az álláspontját, és aztán jönnek majd az előadók. Köszönöm szépen, elnök asszony, köszönöm a képviselőasszonyoknak, képviselő uraknak a lehetőséget, Két régi-régi egyezménnyel van dolgunk, Norvégia és Izland vonatkozásában. Az egyik a kölcsönös jogi segítségnyújtási 2000-es egyezmény, egyezmény, a másik pedig egy új átadási eljárás, ami az európai elfogadási parancs mintájára készült. Azért mondom, hogy régiek, mert 2003-ban, illetve 2006-ban kötötték őket. Már egy kis idő eltelt azóta. Lisszabon előtt a tagállamoknak lehetőségük volt arra, hogy az egyezmények megkötését megakadályozzák, amíg a belső eljárások le nem zárulnak, a belső alkotmányos szempontok miatt. Ez elég sokáig elhúzódhat. Az a helyzet, hogy a tanácsban 20 tagállam tett ilyen nyilatkozatot, és ezért ezeknek az egyezményeknek a, a, a tényleges elfogadása éveket csúszott. Közben a Lisszaboni szerződés tavaly december 1-én hatályba lépett, és teljesen más szabályokat tartalmaz ez a nemzetközi megállapodások megkötésére harmadik államokkal és természetesen az Európai Parlament is, hál' Istennek, teljesen új szerepet kapott. A régi eljárások elavultá váltak, és az a követelmény is, hogy először a belföldi alkotmányos helyzetet kell megoldani. 2009. december 1-től nem érvényes. A bizottság ezért elég gyorsan javaslatot terjesztett be tanácsi határozatra, amit az Európai Parlament jóváhagyásával kell az új szabályok szerint elfogadni, és ennek az eljárásnak az alapján vagyunk ma itt a Libe szakbizottságban, a plenáris szavazás előtt az önök szakbizottsága véleményt fog mondani. Nézzük a tartalmát a két megállapodásnak. Az EU-nak régóta nagyon jó együttműködése és kapcsolata van mindkét országgal, Norvégiával és Izlandnal. Konkrétan a belső piaci és verseny területeken. És mindkét állam részese a Schengeni megállapodásoknak. A szabad mozgás Schengeni megállapodás lehetőséget nyújt az állampolgároknak, hogy szabadon mozogjanak az országok között. Elég hasonlóak a problémák, a kihívások tehát az EU-n belüli kihívásokhoz, ugye határon túlnyúló bűnözés, ami ugye emelkedik napjainkban. Ráadásul a Schengen így megállapodás vonatkozik ugye mind a két országra, és ez rendőri együttműködést is feltételez. Erről szól az a hír és kompenzációs intézkedés, ami a Schengeni Egyezmény része. Mindez magyarázza, hogy a két ország és az EU egyaránt érdekeltek abban, hogy karcsúsítsák a kölcsönös bűnügyi jogsegélyt intézményét, illetve egyszerűsítsék az elítéltek átadását, illetve a büntető eljárásban vádlottak átadását. A 2000-es NLA egyezményt ugye az Európai Unió tagállamai kötötték. Ennek az egyezménynek egyes rendelkezései már vonatkoztak Norvégiára és Izlandra is a Schengeni megállapodások miatt. De egy sorrendelkezés nem volt közvetlenül alkalmazható erre a két országra, és ezt a ö, hiányosságot akartuk betölteni a 2003-as új ö, megállapodás ez szolgálta volna, ugye, ratifikációs eszközök, parlamenti jóvágyással, stb. Egy sor nyomozási cselekményt le lehet majd folytatni, tanúkihallgatás, videokonferenciával, lehallgatása, beszélgetéseknek, kommunikációnak, az NLA 2000-es egyezmény lehetővé teszi ezt az EU-n belül, és most már Norvégia és Izland vonatkozásában is lehetségessé válik. A másik egyezményt 2006-ban kötötték, nagyjából az európai elfogadó parancs mintájára, hát ez átveszi azokat a mechanizmusokat, amelyekről az elfogadó parancs keret határozat szól. Megkönnyíti a büntetőeljárás tárgyát képező személyek átadását, tehát akik ellen vádat emeltek, vagy akiket elítéltek. Könnyebbé válik ez az eljárás, a rendelkezések a politikai szintet gyakorlatilag kiiktatják, tehát nem olyan, mint a rendes kiadatási eljárás, egyszerűen az igazságszolgáltatási szervek működnek együtt. A kettős büntethetőségről külön rendelkezés szól, illetve idő korlátok közé szorítják a végrehajtást, akár csak az elfogadó parasnál. Hogyha beleegyezik az illető személy, akkor 10 napról van szó, ha nem, akkor 60 nap a határidő. A bizottság üdvözli ezeknek az egyezményeknek a hamarosan várható elfogadását. Már évekkel ezelőtt ugye megtárgyalták őket, és már itt az ideje, hogy hatályba lépjenek. A bizottság üdvözli azt is, hogy a Lisszaboni szerződésnek köszönhetően a parlament nagyobb szerepet kapott, minden nemzetközi, gyakorlatilag minden nemzetközi egyezményt az új 218-as EU működéséről szóló szerződésbeli cikk lehetővé teszi a parlament számára, illetve bevonja a parlamentet. Köszönöm szépen a hallgatóságnak a figyelmet, visszaadom a szót. Elnök, köszönöm szépen, mielőtt tovább mennénk, hadd kérdezzem meg a tanácsképviselőjét, hogy szeretnének-e szólni. Euh, oui. Euh, bien. Igen, először is köszönöm szépen, hogy megkaptam a szót, és természetesen az elnökség nagyon örül annak, hogy ez a megállapodás, ez a két megállapodás megkötésre kerül, került, különösen, hogy a kiemelt partnerekkel történt ez, Izlanddal és Norvégiával. A bizottság teljes mértékben értékelte ennek a két államnak a helyzetét az unió vonatkozásában, illetve hogy hogyan vesznek részt a Schengeni egyezményben. Talán annyit érdemes hangsúlyozni, hogy valamilyen módon itten a kör bezárult, a kiinduló pontja ennek a tanácskozásnak az volt, hogy az európai elfogadó parancsot belga elnökség idején elfogadtuk, és annak idején Norvégia és Izland azt mondta, hogy ők is szeretnének ebben a részt venni. Akkor ez nem volt lehetséges, tekintettel arra, hogy az európai elfogadó parancs és a kölcsönös elismerés nem tartozott a Schengeni vívmányok közé de a tanács vállalta, hogy tárgyalni fog ezzel a két állammal annak érdekében, hogy megvizsgálják, hogy milyen módon lehetne lehetővé tenni egy ilyen átadási eljárást a Izland, Norvégia és az Európai Unió között, oly módon, hogy ők is közelebb kerüljenek az európai elfogadó parancsban előirányzott mechanizmusra. És most belga elnökség van, és reméljük, hogy ez lezárásra kerülhet méghozzá mielőbb. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen. Kollégáimtól tudtam meg, hogy Claude Moraes nem tudott idejönni, úgyhogy megkérjük majd, hogy legközelebb számoljon be, és akkor most megadom a szót Tavares úrnak. Köszönöm szépen, elnök asszony, és köszönöm a bizottságnak és a tanácsnak is az ismertetéseket. Én kizárólag csak a megállapodásokkal foglalkozom, úgy, ahogy ezt a bizottság is felvázolta, ugye az Európai Elfogadó Parancs tekintetében kívánok ezzel foglalkozni. Olyan bűncselekményekre vonatkozik, amelyek egy évnél hosszabb ö, ö, szabadságvesztéssel büntethetőek, és köszönöm a bizottságnak a magyarázatokat, hogy miért hogy eh, elmagyarázta, hogy miért tartott ez ilyen hosszú ideig, hogy megkötésre kerülhessen ez az egy, egy, egyezmény. A részletek eh, bemenés nélkül eh, fontos lenne további részleteket megismerni az alkalmazásáról. Ez azért lenne érdekes, vagy fontos, hogy lássuk, hogy itt eh, mi az, ami tulajdonképpen megvalósul azzal, hogy ez az elfogadó parancs kiterjesztése kerül erre a két országra is. Eh, milyen gyakorisággal vetődött fel ennek az alkalmazása, mennyi volt a panasz ezek eh, kapcsán, amióta ezt használjuk. ezt mindenképpen hasznos lenne tudni, tehát jó lenne, hogyha ilyen statisztikák lennének. Másfelől lehetővé teszi számunkra, hogy meglássuk azt is, hogy hány alkalommal kerül ez használatra a Norvégia és Izland vonatkozásában, még mielőtt lett volna ez a kiterjesztés, akkor bilaterális kiadatási kérelmekkel dolgoztunk, én szeretném például tudni azt, hogy hány alkalommal működött ez a ö, kiadatási megoldás. Ez lehetővé tenni, hogy azt is értsük, hogy ennek a jövőre milyen ö, hatásai lehetnek. Egy kérdésem lenne, konkrét kérdés, egy olyan dologgal, amit már említett a bizottság nevezetesen, hogy a kettős büntethetőség esetében részleges mentesítés van, illetve hogy két ország, ha nem írja alá ezt az egyezményt. Tehát ez a részleges felmentés a kettős büntethetőség kérdésében három, ami három évvel, három év szabadságvesztessége, veszítősége vagy, vagy magasabb tétellel büntethető, akkor ez hogyan néz ki? Egy különösen fontos dolog van, és a hármas cikkre utalok, négyes és a 13-as bekezdésben, amelyik arról szól, hogy a megkönnyített belépés és lakhatás. Ez érdekelne, hogy ez pontosan mire vonatkozik. Ez például a csempészetre vonatkozik, mert van egy másik bekezdés, amely kizárólag az csempészettel foglalkozik. És ez egy kicsit zavaró lehet politikailag egyes személyeknek. Én is ezt szavarónak találom, mert egy dolog az embercsempészet, és más kérdés a megkönnyített belépés és lakhatás kérdése. Pontosan szeretném tudni, hogy mit jelent ez illetve hogy volt-e már olyan nyilatkozat, amelyikben a kettős büntethetőség ellenőrzése alól felmentésre sor került. Hogyha nem, akkor szeretném tudni, hogy egy ilyen nyilatkozatnak a késedelme az jogos-e, tehát Izlandnak, vagy Norvégiának, vagy az Uniónak kellene ilyen nyilatkozatot tenni, vagy átfogalmazva, hogyha ilyen nyilatkozat már történt, akkor akkor milyen bűncselekményekkel kapcsolatban, és ha igen, ebben a konkrét bűncselekmény vonatkozásában történt -e ilyen. Tehát ezt pontosabban szeretném tudni, hogy miről van szó. Csempészetről le az európai letartóztatási parancs keretében unión belül, e, úgy, ahogy ezt használták-e már, van-e már ezzel kapcsolatban joggyakorlat? Tehát ez lenne az én konkrét kérdésem. Jó lenne erről több információt kapni. Egyébként köszönöm a bizottságnak és a tanácsnak az ismerteteket. Elnök, köszönöm szépen, nagyon konkrét volt a kérdés, és akkor megkérném Miranda urat, hogy esetleg tud erre válaszolni a kettős büntethetőséggel kapcsolatos felmentés, és így tovább. Thank you for to... Köszönöm, elnök asszony. Megköszönöm Tavares úr kérdéseit. Lássuk csak néhány számadat az európai elfogadó parancsról. Az elmúlt két nap per évben, tehát a 2010 leszámítva, az, EU, az Európai Unión belül nyilván az elfogadó parancsot 14 000-szer használták minden évben, tehát 2008-ban is és 2009-ben is. Úgy tűnik, hogy idén eszám fölé lépünk, de hát végső számadatuk persze még nincs meg a 2010-es évről. Norvégiával és Izlandal való kapcsolatunkról beszélvén, azt hiszem azt kéri tőlünk Tavares úr, hogy előre jelezzünk a jövőre nézve. Erre pedig én nem vállalkozom. Azt azonban leszögezhetem, hogy jelenleg hogy eddig is voltak már Norvégia, Izland és egyéb és, már, és tagállamok között kiadatási esetek, nem tudok számadatokról beszámolni, de a 19 per 55-ös Európa tanácsi átadatási dokumentum. Erről tudok beszámolni, tehát az 1955-ös Európa Tanácsi Egyezményt használják jogi alapnak. Szerintem ezen egyezményeket sokkal többet fogják ezután használni, hiszen az Európai Uniós polgárok is nagyobb mozgás szabad, szabadságot élveznék, illetve az európai gazdasági térségre is igaz ez, hiszen Norvégia, Izland és az Európai Uniós polgárokra egyaránt igaz mindez. A mobilitás megnövekedett, és ezzel megnövekedett az az iránti igény is, hogy a átadási eljárás leegyszerűsödjön. Most a másik kérdéskörre térnék át. A kettős büntethetőség lenne ez. A bevezetőmben nem beszéltem erről, mert nem akartam túl hosszan hozzászólni, de megköszönöm, hogy lehetőséget biztosított arra, hogy kérdésére reagálván beszámoljak arról, hogy a 2006-os egyezményben hogyan vélekedünk a kettős büntethetőségről. A hatos, a hatos cikkben, a hármas cikkben két dolgot olvashatunk. Három 3 per 3-ban arról van szó, hogy a kettős büntethetőség kötelezően nem gyakorolható, tehát nem lehet kettős sem büntetni senkit. Ezzel az egyezménnyel tehát megszűnt az EU, illetve Izland és Norvégia közt a kettős büntethetőség. A 3 per 4-es bekezdésben itt, egy, itt arról van szó, hogy opcionálisan el lehet térni ettől. Attól függ ez, hogy Norvégia és Izland, avagy bármelyik tagállam az EU-n keresztül ezzel kapcsolatban benyújt-e egy kérvényt. Tehát az EU-n keresztül kell ezt megtenni, hiszen az EU képviseli a tagállamokat, de a tagállamoknak külön kell megkérni, vagy felkérni erre az EU-t. Azt kérdezte, hogy jelenleg hogy állunk mindezzel. Nemrégiben megvizsgáltam az ezzel kapcsolatos listát és gyakorlatilag a kiinduló pontnál vagyunk. Ausztriát, Ausztriától eltekintve senki, semmelyik tagállam még nem jutott be ilyen ké, kérelmet. Ugyan németül olvastam, és nem az a legerősebb nyelven, úgyhogy elnézést, hogyha félreértettem. Köszönöm, hogy megerősítik. Izland és Norvégia esetében még nem volt erre példa várható, hogy Norvégia ezt majd megteszi, Izland esetében ezt nem tudom így leszögezni. Ennek nincs határideje, legalábbis az egyezményben erről nincs szó. Ezt a nyilatkozatot bármikor be lehet nyújtani, az egyezmény hatályba lépés előtt vagy után. Talán a kollégáimnak van még plusz információ erről, de úgy érzem, hogy a soros elnökség minden tagállamot tájékoztatott arról, hogy előbb-utóbb el kéne dönteni, hogy hogyan állunk ezzel. A legnehezebb kérdést hagytam a legvégére. Mi a helyzet a jogtalan belépés megkönnyítésével? Nos, erről az európai elfogadó parancs is szól, de az összes kölcsönös elismerésre vonatkozó jogszabály is. Az összes keretegyezményben vagy irányelvben megjelenik ez, ami a kölcsönös elismerésről szól. Ugyanarról van itt szó, mint a valójában embercsempészet? Ugyanarról van itt szó? Nem. Annak szerintem van egy másik eleme is. Nem csak arról van szó, hogy megkönnyítjük valaki számára egy országba való belépést, vagy az ott letelepedést. Nem, az ember kereskedelem egy sokkal, vagy ember csempészet egy sokkal súlyosabb büntet, vagy bűncselekmény. Köszönöm Letford a kiigazítást. Tehát mindezek a kérdések tagállami hatáskörbe tartoznak. Nem feltétlenül van minden ilyen esetben EU-s jogharmonizáció. Emberkereskedelem esetében a facilitáció tehát elképzelhető, tehát két különböző méretű problémáról van szó. Precedensünkről, precedensről nincs tudomásunk, de hát Európában erről esetjog még nincs. A Európai Bíróság joggyakorlatában ez még nem szerepelt nem volt ilyen eset. Azt hiszem, semmit sem hagytam ki. Mindenre próbáltam válaszolni. Köszönöm szépen, elnök asszony. Elnök, köszönöm. Mielőtt lezárnánk ezt a kérdést, kérdésem, hogy a tanácsnak van ezzel kapcsolatban kommentárja. Oui, uh, merci. Uh... Köszönöm szépen, hogy ismételten szót ad elnök asszony. Úgy gondolom, hogy a bizottság tökéletesen jó válaszolta a feltett kérdésre. Én annyit pontosíthatok talán az elnökség nevében és a tanács nevében, hogy tény is való, hogy a 2006-os megállapodás bizonyos lehetőségeket kínál a nyilatkozattételre vannak még tagállamok, amelyek eddig nem jelezték a tanácsnak, hogy milyen szándékaik vannak ezekkel a lehetőségekkel kapcsolatban, ezért egy emlékeztetőt küldtünk ki, és reméljük, hogy mielőbb meg tudjuk kapni ezeket a tagállami nyilatkozatokat, és ezt követően lehetővé válik a, szerző, a megállapodásnak a megkötése. Elnök, köszönöm szépen ezt a nagyon átfogó vitát ezen témákban. Más ügyünk tulajdonképpen nincs, ehhez kíván reagálni? Csak szeretném megkérdezni talán a tanácsot, hogy a bilaterális kiadatásokra Norvégia, Izland és a tagállamok között az elmúlt évekre vonatkozóan vannak-e adatok? ez nem, jelen, nem adna előre jelzést a jövőre, csak legalább azt megismernénk, hogy jelenleg mi a helyzet. Köszönöm szépen, hogy az elnök, miután nincsen egyéb ügyünk, Ezt a vitát egy sokkal szükebb körben lehetne folytatni. Elnézést, elnök az, hogy nem most kérem ezt, hanem írásban kérném a jövőre vonatkozóan. <laughs> Sorry. I think we will continue this discussion since we don't know exactly the reaction. Pontosan nem tudjuk még a tagállamoknak milyen reagálása lenne, ezzel kapcsolatban több adatra van szükségünk. November 15-én lesz a következő ülésünk délután, három órától, és most pedig mindenkinek kellemes estét, még egyszer köszönöm a mindenkinek a részvételét.